Mesdames, Messieurs, je vous propose de... Hölgyeim és uraim, azt javaslom, foglaljanak helyet. Elkezdjük a munkánkat. Beresz asszony nevében, a Szociális Bizottság elnöke nevében és jó magam nevében szívélyesen üdvözlöm Önöket egyrészt a két parlamenti szakbizottság tagjait, másrészt pedig a meghívott szakembereket, akik tájékoztatást adnak nekünk azért, hogy megvilágítsák az elmélkedési folyamatot és a munkálatokat. Üdvözlöm a szakértőket és az internetezőket is az egész világon, akik a webstreaming segítségével követhetik a munkálatainkat. A két parlamenti bizottságban úgy döntöttünk, hogy közös jelentést, beszámolót készítünk a társult bizottság, a mostani társult bizottság eljárás értelmében 18 hónapja alkalmazzuk a globalizációs alkalmazkodási alapot, és azt állapítottuk meg, hogy a működésnek nehézségei vannak, működési nehézségek, zavarok lépnek fel, mind a mechanizmus hatékonyságában, mind pedig abban, ahogy az Európai Parlament a végső határozatban részt vett, és részt vesz. Úgy láttuk, hogy erőteljes lendület volt, kezdetben majd pedig igen nagy gyorsulás lépett fel, beleértve a költségvetési rendszer, hiszen az eredetileg létrehozott rendszernek az volt a célja, hogy 500 milliós eurós keretet hozzon létre, anélkül, hogy ezt bevezesse a költségvetésbe, abban a reményben, hogy az év során más költségvetési sorokban lesznek lehetőségek arra, hogy megtaláljuk a szükséges finanszírozást az alap beindításához. A gyakorlatban ez kevésbé jól történt meg. Az esetek többségében a szociális alapból vettük le a pénzalapokat, amely egyébként a globalizációs alkalmazkodási alapot szolgálja. Éppen ezért a két bizottságunk többször elmondta, hogy nem szeretné, hogyha ilyenfajta rendszer tartósan érvényben lenne. Sok kérdés merült fel, éppen ezért meghívtunk néhány személyiséget, akik a szakmai gyakorlatuk, jelenlegi posztjuknál fogva igen kompetensek. Köszönöm, hogy eljöttek. Éppen ezért most a két társelőadó irányítása alatt dolgozunk. Morán Sártyé asszony, a Szociális Bizottság és Portás úr a Költségvetési Bizottság részéről a két előadó. Kérdezem elnök asszonyt, hogy kíván-e még hozzátenni valamit. Köszönöm. Azt hiszem, hogy a Költségvetési és a, a Foglalkoztatási Bizottság most tart együttes ülést, ennek nagyon örülök. A Foglalkoztatási Bizottság egyes tagjai, mindkét szakbizottság tagjai, és 11 órakor egyébként szavaznunk kell egy szövegen, ez nagy megmozdulásokat eredményezett a közlekedés ügyében Brüsszelben, mivel tüntetések lesznek. Ami minket illet, 11 órakor mi pedig a parlament költségvetését fogjuk megszavazni. Tehát mindenkinek megvan a maga feladata, mondja az elnök asszony. Ennek a dosszénak a költségvetési pontjait még kiemeljük, de most gyorsan emlékeztetnék arra, hogy ez az alap, ami igen eredeti struktúra, az európai költségvetés terén és az EU fellépése terén megállapíthatjuk, hogy a globalizáció válságba került, és már ma módosítanunk kell ennek az alapnak a működését azért, hogy a válság dimenzióját is belevegyük, ahhoz, hogy mobilizálni tudjuk ezt az alapot. Az első mérleg megvonás szükséges lesz, és éppen ezért örülök a két szakbizottság közös kezdeményezésének, ami a bizottságot illet, bizottságunkat illeti, szeretném elmondani, hogy itt két olyan dimenzió van, ami igen fontos a felszólalások, hozzászólások során. Ez igen eredeti ez az eszköz. Egyrészt a képzés kérdését is kezeli, nem csak a vállalatok szempontjából és érdekében, hanem ez képes arra, hogy a képzést szinte egyénileg igazítsa az esetenkénti stratégiához, és az átmenet is beleértendő. Erre a dimenzióra nézve eddig nem értékeltük megfelelően ennek az alapnak az említett képességét. Szeretném majd megtudni, hogy önök a helyszíni tapasztalatok alapján megfigyelték -e ezt a jellegzetességet. Van egy másik dolog, ami engem aggaszt, a foglalkoztatási bizottság esetében is ez így van. A szociális partnerek hogyan társulnak mindehhez, hogyan mozgósítják őket a tervek kidolgozásában, valamint azok megvalósításában. Hiszen Ebből a szempontból tudjuk, hogy az átmeneti időszakban a szociális partnerek bevonása a legjobb garancia arra, hogy jól menjenek a dolgok. Nem elég nekik információt adni, hanem tudni kell, hogy mit várnak, melyek az elvárásaik, és a Dell esetét szeretném megemlíteni. Több mint ezer foglalkoztatottjuk volt, és nem volt szakszervezetük szinte, és a belga esetben pedig igen aktív szakszervezetek vannak, és szerintem a tervek elemzése és az összehasonlítás ebből a szempontból igen hasznos lenne. Ha önöknek is rálátások van erre, akkor ez számunkra hasznos lenne. Vagyis ezt a politikát hogyan lehet más szakpolitikákkal összehangolni. A DELT említettem, ott ellentmondás volt, mert az írországi átmenetet követték, segítették, de közben Lengyelországban egy új egységet hoztak létre, amelyet delokalizáltak, vagyis eladtak egy tajváni cégnek néhány héttel később a szociálpolitikát és a versenypolitikát hogyan lehet összeegyeztetni, hasznos lenne számunkra, hogyha előre is megnyilatkoznának. Köszönöm, elnök úr, köszönöm, hogy szólhattam a szakbizottságunk nevében. Köszönöm, asszonyom. Most pedig megadom a szót Elizabeth Moren Sáftjénak, aki az EMPLE, vagyis Foglalkoztatási Bizottság előadója, és elébünk tárja a problémakört. Köszönöm szépen. Először is szerettem volna megköszönni azt a lehetőséget, hogy együtt dolgozhatunk, a Költségvetési és a Foglalkoztatási Bizottságok keretében. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon jó lehetőség arra, hogy erőfeszítéseinket össze tudjuk hangolni. Szeretném megköszönni egyébként Portas úrnak is a munkáját, mert nagyon jól tudtunk együttműködni ebben az ügyben, és mindenféle politikai színezettől függetlenül mindannyian azt szeretnénk, hogyha minél hamarabb sikerülne javítani a globalizációs kiigazítási alap működését. Először is szeretném a fő célokat vázolni. Az egyik legfőbb cél az az, hogy mindannyian tudjunk nyerni hatékonyság ügyben. Ez egy hatalmas kezdeményezés, 2006-ban kezdeményeztük, és az lenne a cél, hogy segítsük a munkavállalók újra beilleszkedését a munkavilágába, hiszen sokan idéglenes nehézségekkel is küzdenek. Ezek a fő célok. Ez volt a legfőbb célja a globalizációs kiigazítási alapnak. Úgyhogy ezt nem szabad elfelejtenünk, hogy ez volt az eredeti cél. Ugyanis ez az úti tervünk, ha úgy tetszik. a globalizációs kiigazítási alapot már meg kellett egy kicsit változtatnunk, akkor, amikor a gazdasági válság beütött, azért, hogy ahogy az elnök úr és elnök asszony beszéltek róla, először ennek az alapnak a felhasználása megkezdődött, és aztán egyre gyorsabbá vált. Tehát igazából itt rugalmasságra van szükség a alap felhasználásával kapcsolatban. Miután most éppen a gyorsulási fázisban vagyunk, ez nem csak azt jelenti, hogy egyre több ügy van az asztalunkon, hanem a hitel állomány is növekedik, vagy legalábbis a kérelmezett hitelek száma. Éppen ezért nagyon részletesen meg kell vizsgálnunk a problémákat. Melyek ezek a problémák? Az első az határidőkhöz köthető. Arról beszélek, hogy van egy időpont, amikor a bizottság megkapja az adott dossziét, és eltelik egy idő egészen addig, amíg megkapják végül is a munkavállalók azt a pénzt, amely az újra a munkába állásukat segíti. Most nagyon jó lenne, hogyha ez az időszak ez csökkenthető lenne, és ebből adódik a legfontosabb kérdés, hogyan lehet jobban szervezni a munkánkat a parlament és a bizottság között. Általában a bizottság és a tagállamok, illetve a, a parlament, valamint a mi szakbizottságunk között, annak érdekében, hogy ezt az idő tartamot lerövidítsük, mert ez néha igencsak hosszú. Nagyon-nagyon meglepett az, hogy találkoztam olyan várakozó listán lévő dossziékkal, amelyek rendkívül fontos ügyeket takartak, és amelyeket még mindig nem volt alkalmunk megvizsgálni a szakbizottságunkban illetve a, a globalizációs kiigazítási alappal foglalkozó szakmunkacsoportunkban. Egy másik nagyon fontos pont, amely szintén rendkívül fontos az én véleményem szerint, az az, hogy próbáljuk meg csökkenteni a különbségeket. Ugyanis, hogyha azt nézzük, hogy mennyi pénzt, hány eurót kapnak a munkavállalók, mondjuk 460 euró, 450 euró bizonyos országokban 22 ezer euró egy másik országban ugyanez. Én nem értem, hogy mi az, ami ma megindokolná azt, hogy ilyen óriási különbségek legyenek a támogatási mértékek között. Éppen ezért fontos az, hogy mélyen elgondolkozzunk a dolgokról, hogy hogyan lehetne jól felhasználni ezeket az alapokat, és hogy hogyan lehetne a bevált gyakorlatokat elterjeszteni. Ezért gondolom azt, hogy nagyon fontos az, hogy ma reggel megkérdezünk különböző országok képviselőit arról, hogy ők hogyan is végzik a munkájukat. Tehát akkor az időtartam csökkentés, illetve a különbségek csökkentése. Beresz asszony beszélt arról, hogy a globalizációs kiigazítási alap igazából az individualizáció irányába hat, tehát hogy esetről esetre haladunk. Nagyon fontos munka ez. Meg kell nézni, hogy melyek azok a csoportok, azok az ember csoportok, amelyek leginkább igénylik a segítséget. Ezt így külön-külön kell megvizsgálni, hogy hatékonyan tudjunk választani. Most, hogy milyen szintre bontjuk le a vizsgálatunkat, az egy másik kérdés, mert hogyha öt tutort teszünk egy munkavállaló mellé, hát az nem olyan jó, vagy nem olyan hatékony, mint hogyha egy tutort teszünk mondjuk 5 vagy akár 20 munkavállaló mellé. Tehát meg kell nézni, hogy mi ez a helyes arány. És aztán van itt még egy kérdés, amelyet fel szeretnék tenni. Hogyha ilyen óriásiak a pénzügyi különbségek, akkor azért azt is fel kell magunknak tennünk azt a kérdést, hogy ki az, aki ebből profitál? Kik azok, akik a képzési szervezeteket kezükben tartják, hiszen ők azok, akik ezeknek az embereknek az átképzését meg fogják valósítani. Ezért fontos az, hogy a bevált gyakorlatokat megvizsgáljuk, mert csak így lehet a különbségeket is csökkenteni pénzügyi értelemben. Tehát ezen öt alapvető kérdés mögött oda kell figyelnünk arra, hogy az adatokat jól kezeljük, és ugyanakkor nagyon hatékonyan tudjuk átképezni a munkavállalókat. Elnök, köszönöm szépen. Most azt javaslom, hogy adjuk meg a szót az első szakértőnknek, Van Gotem úr és Bardek Rock urak, akik a szociális partnerek képviseletében jöttek el hozzánk, tehát a munkavállalók, illetve a munkaadók szakszervezeteit képviselik Belgiumból. Nem tudom, hogy hogyan kívánják megosztani a idejüket, de olyan 5-7 percet kívánunk adni önöknek fejenként, és nagyon szépen kérem, hogy mindenki tartsa be a rá szabott felszólalási időt, mert nagyon sűrű a napi rendünk. Köszönjük, és nagy figyelemmel hallgatjuk Önöket. Hogy a namens de... Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! a belga szociális partnerek nevében szeretnénk megköszönni az Európai Parlamentnek ezt a meghívást a mai napra, és ha megengedik, akkor a szakszervezeti kollégámnak is megadom a szót. 2008-ban mm, nagyon sok textilipari üzem megérezte a nemzetközi válság hatását méghozzá nagyon erőteljes mértékben. Ennek következtében nagyon sok átalakítási, szerkezet átalakítási programot kellett bevezetni. Sajnálatos módon nagyon sok üzemet be is kellett zárni. A textilipari szakszervezetek kezdeményezésére a szociális partnerek az egész belga textil ágazatban a munkaadók, a különböző szervezetek, a vállalkozói szervezetek és a három szakszervezet arról döntött közösen, hogy kérvényt nyújtson be azért, hogy az európai globalizációs kiigazítási alapból támogatáshoz juthasson. A flamand és belga munkaügyi miniszterek aktív és hatatos közeműködésének segít köszönhetően, és több ügynökség munkájának köszönhetően sikerült ezen a területen eredményt elérni. A szociális partnerek egy csomagot dolgoztak ki, aktív munkaerőpiaci intézkedéseket tartalmaz ez a csomag, amelyeket szeretnénk megvalósítani, és társ társfinanszírozást keresünk, kerestünk 2009-ben az Európai Parlament, az Európai Bizottság javaslatára néhány módosítást javasolt ezen a csomagon, ezzel a csomaggal kapcsolatban, és a bizottság és a parlament a program ütőképességét kívánta megerősíteni, és a szociális partnerek ezt elfogadták, mielőtt benyújtották kérvényüket a bizottsághoz. Összesen 2000 elbocsátott munkavállalóról van szó. 2008. május 31-e és 2009. február 28-a között bocsájtották el ezt a 2000 munkatársat. Kelet vagy Nyugat-Flandriában dolgoztak, Limburg tartományban főként. Ezek az nagyon sok munkavállalót bocsájtottak el, 2008. augusztus 1 és 2009. márciusa között, 2009. szeptember 1-én jóvá hagyták ezt a bizonyos projektet, illetve a csomagot, és beindították ezt a programot a belga textil szektorban. Azonban ma meg kell állapítanunk, hogy az eredmények csalódottsággal töltenek-e bennünket. 130 munkavállalót tudtak a 2000 elbocsátott munkavállalóból újra munkába állítani, illetve csak 130 elbocsátott munkavállalót érintett ez a program. Kollégám további információkkal fog majd szolgálni ezzel kapcsolatban, hogy miért gondoljuk, hogy nem sikeres ez a projekt. Erről fog beszámolni. Én is jó napot kívánok! Én is jó napot kívánok! Én több pontot meg kell említsek, amely összefügg a benyújtott kérelmünkkel. Két, tehát kelet és nyugat-flandria, illetve Limbok tartományról van szó. A belga textil ágazat 2008 májusa és 2009 elejek közötti időszakról van szó. Ebben az időszakban a belga textil ágazat súlyos csapásokat élt át, több mint 2000 munkahelyet veszítettünk el az egész ágazat összmunka helyének a 10%-át érintette ez a válság, és nagy kihívások elé nézett ez az ágazat ebben a nagyon is nehéz gazdasági helyzetben támogatnunk kellett az elbocsátott munkatársakat, és új munkához kellett volna jutnatnunk őket. Mint kollégám említette, együttműködtünk a szociális partnerekkel, mindenki támogatásával, a Kóbelt, ez a mi ágazati szövetségünk, a tartományok nevében a Kóbelt benyújtott egy kérvényt, annak érdekében, hogy a globalizációs kigazítási alapból forrásokhoz juthassunk. Mind a két dossziét benyújtatok 2009 elején a bizottsághoz. Az amellett álltunk ki, hogy a rugalmasabb kritériumokat vegyék figyelembe, Nagyon fontos pontok voltak. A következők. Minden munkavállaló támogatása, akit közvetlenül érített a gazdasági válság, akik a gazdasági válság következtében kerültek az utcára. További fontos pont hogy csökkentsük az elbocsátások számát, amennyiben lehetőség van erre, legalább felére csökkentsük az elbocsátatok számát. Aztán szeretnénk meghosszabbítani azt az időtartamot, amikor a projektek lezárnak, tehát 12-ről 24 hónapra szeretnénk a futamidőt kiterjeszteni. Mind a két dosszié megfelel azoknak a kritériumoknak, amelyek értelmében támogatni kívánjuk kompetencia gyakorlatokkal, képzéssel, továbbképzéssel, szak, szakképzéssel az érintetteket. Például megtanítjuk az érintetteket arra, hogy hogy kell sikeres állásinterjúkat véghez vinni. Az európai globalizációs alapból rendelkezésre bocsájtott források a társfinanszírozás keretében nagyon pozitív elemek, de azért néhány kritikus megjegyzéssel élnünk kell, mert ugye az a helyzet, hogy az ütemezés, tehát az, attól a pillanatok kezdve, amikor elbocsátották a munkavállalót és az akciót, vagy a csökkési tervek megvalósítása, amelyet az alapfinanszíroz, finanszíroz. Most ez az átmeneti időszak túlságosan hosszú. Az elbocsátás időpontja és a megvalósítás közötti időpont. Az első elbocsátottakat 2008. júniusában bocsátották el, az első finanszírozás 2009. októberében került megvalósítása. Egy évvel azután, hogy az érintetteket elbocsátották, ez túlságosan hosszú várakozási idő. Az ilyen cselekvési tervek célzottságát vagy célorientáltságát is meg lehet kérdőjelezni. Ami az előkészítési munkálatokat illeti, a két dokumentum előkészítésénél abból indultunk ki, abból indultunk ki, hogy meg kell mutatnunk azt, hogy megfelelünk a kritériumoknak, mármint ami az elbocsátottak számát illeti, eznek megfelelünk, és megfelelünk az időbeli kritériumoknak is. Szinte kimerítő listát tudtunk felállítani az elbocsátottakról. A közép méretű és a nagy méretű üzemek nem ugyanúgy bocsájtanak el, nem ugyanannyi embert, és nem ugyanúgy reagálnak az elbocsátás következményeire. Eléggé problematikus volt különbséget tenni, a költségvetés javaslatainknál is adottak ebből problémák, nem tudtunk mindent igazolni vagy alátámasztani kiderült, hogy nagyon sok kisvállalkozás, kisüzem esetében, amelyeknek sajnos nem volt más lehetőségük, mint hogy elbocsássák munkatársaikat, nagyon kellemetlen helyzetbe kerültek. Aztán egy további probléma az, hogy ezt a programot a kettes régióra korlátozták. Belgiumban ez a tartományok szerinti felosztás értelmében értelmezendő az egyenlőség elvét szerettük volna alkalmazni, és ez nem sikerült. Ezt megtörtük. Kelet-Flandria és Limburg tartományok például érintettek voltak, és benyújthatták a kévenyüket, de Antwerpenben és más területeken nagyon sok embert elbocsátottak, de a, regionál, a régiók beosztása értelmében ezekben a városokban például nem volt lehetőség, nem volt jog, nem volt jogalap, amely alapján hozzáférhettek volna a globalizációs alapforrásaihoz. Pedig tárgyalagosan, objektív szempontokból nézve ezeknek az embereknek is lett volna joguk ehhez hozzáférni, de a, a régiók támogathatósága ö, okozott problémát ebben az esetben. Ha megnézzük ebben a kilenc hónapban az elbocsátottak számát, akkor világosan kiderül, hogy mindenkinek joga van a támogatásra, mindenki jogosult lenne. Ezek az elbocsátások egyértelműen a gazdasági világválság következményei. De ha ezt okokozati összefüggések nyomán nem tudjuk bemutatni, akkor ezek az emberek sajnos nem kerülnek ennek a támogatási alapnak a hatája alá. Arról is függ, attól is függ ez a a jogosultság, hogy mely időszakban kerültek elbocsátásra, és hogy igazolni tudják-e, hogy valóban a válság okozta elbocsátásokat. A 3B és a 3D és a 2A és 2C Ezek a problémás cikkelyek számunkra legalábbis a területi felosztás miatt és az időbeli felosztás miatt mindenkit ugyanabból az okból folytat, ö, bocsájtották el a gazdasági világválság miatt, de miután a 2A C-ben és a B pontban is az szerepel, hogy ezek az emberek nem kerülnek ennek hatája alá. Donc, euh... euh Köszönöm szépen. Azt láthatjuk ebből a belga tapasztalatból, hogy azért itt vannak késési problémák az eljárás tekintetében, és hogy azok a munkavállalók, akik eh, egyáltalán tudnak profitálni a rendszerből, ahhozokhoz képest, akiknek eh, erre mondjuk eh, joguk lehetne, nagyon alacsony arányban vannak. Tehát itt igazából van egy térbeli és egy időbeli probléma. Ugye ott van a FEDER és a többi alap, amik ugye földrajzi értelemmel limitálják a helyzetet, és időben pedig ugye bizonyos időszakokra korlátozódik a kiigazítási alap felhasználása. Nagyon érdekesek voltak ezek a felszólalások, és köszönöm szépen azt is, hogy röviden tették ezt meg. A belga helyzetet ismertették, most pedig megadjuk átadjuk a szót másoknak, akik más országok helyzetéről fognak beszámolni. Luis Mátos Kostának adom meg a szót, ha, ott van, ha itt van. Itt van. Aki Portugáliáról fog beszélni. Um, bom dia, uh, agradeço o convite e o prazer de poder falar na minha língua. Köszönöm szépen. Nagyon örülök annak, hogy itt lehetek, és hogy anyanyelvemen szólhatok. Ez ugyanis nagyon ritkán történik meg az európai szintű találkozókon. Úgyhogy nagyon örülök ennek. Három vagy négy gondolatot szeretnék megosztani önökkel, hiszen rövid a rendelkezésre álló idő. Először is el szeretném mondani, hogy Portugália három projekttel jelentkezett a globalizációs alaphoz, kettő az első fázisban, és egy a harmadik fázisban került bemutatásra. Vannak tapasztalataink, tudjuk, mik az előnyök, tudjuk, mennyire hasznos ez a globalizációs kiigazítási alap, sőt, mondhatnánk, hogy elengedhetetlenül fontos. Ami az első fázist illeti, nos hát ebben azt láthattuk, hogy jó gondolatból indult ki a szabályzat, de nem voltak meg azok a megfelelő feltételek, amelyek a projekt kibontakoztatásához szükségesek lettek volna. Nem kívánok most a részletekbe bocsátkozni, hiszen mindenki ismeri a feltételeket, de azt hiszem, hogy ezek elég sok problémát jelentettek a hatékonyság szempontjából, illetve az eredmények szempontjából. És a projektek elő, előre haladása szempontjából. A múlt évben elindult egy folyamat, mi tagállamként támogattuk ezt, és most egy új lehetőség nyílik ennek kapcsán, de természetesen még nem tudjuk az összes szempontból értékelni ezt az új lehetőséget, hogy mennyire lesz hatékony, azt majd a jövő fogja megmutatni. Minden esetre csak egy éve van érvényben ez a rendelet. De azért vannak nagyon érdekes adatok is. Két és fél év alatt amely eltelt az előzetes időszakhoz képest, azóta csak 15 projektet kap, ö, fogadtak el, és aztán a következő egy év során háromszor annyit. Tehát ez azért már valamit mutat, úgyhogy úgy gondoljuk, hogy az egy évvel ezelőtt beterjesztett módosítások nagyon pozitív hatással lettek, és új lendületet adtak ennek a projektnak. Úgy gondoljuk, hogy valóban új lendületet kapott ez a rendelet. Van itt két átmeneti záradék, amely a társfinanszírozásra vonatkozik, amely a következő év végén jár le, és aztán a célok kiterjesztése azokra a munkavállalókra, akiket kollektív elbocsátás sújtott a válság kapcsán, hiszen itt konjunkturális okokra vezethetők vissza az elbocsátások. Szerintünk 2011-ig folytatni kell ezeket az átmeneti intézkedéseket, és ami pedig a társfinanszírozás kérdését illeti, úgy gondoljuk, hogy 75%-osnak kellene lennie, és nem 65%-osnak, mint amilyen az most de hát persze erről lehet még vitatkozni. Hát részről úgy vélem, hogy a tapasztalatok megmutatták, hogy azért vannak más korlátai is a rendszernek. Itt főként az eljárási vetületére gondolok, az értékelés, illetve a projektek benyújtásának módja, hiszen rendkívül hosszadalmas folyamat az elbírálás, és ezt talán segíteni kellene, rugalmasabbá kellene tenni. Már csak azért is, mert a benyújtott kérvények Erről tudjuk azt, hogy itt a kollektív elbocsátások nem spontán történnek, meg nem egyik napról a másikra, hanem inkább úgy, hogy már előtte bizonyos információk érkeznek erről, és aztán ez egy hosszú folyamat, tehát először a legbizonytalanabb munkaügyi helyzetben lévő munkavállalókat bocsátják el, és aztán szép lassan kiválasztják, hogy ki az az 500 személy, akit ki el akarnak bocsátani. Mondjuk itt egy négy hónapos időintervallumról beszélhetünk. Éppen ezért úgy gondolom, hogy ebből a szempontból nagyobb rugalmasságra lenne szükség az alap felhasználásával kapcsolatban, hiszen amikor már világos jelek mutatnak arra, hogy az elbocsátás meg fog történni, akkor már akkor abban a fázisban szerintem be lehetne nyújtani a kérvényt. És aztán persze maga a folyamat nagyon-nagyon hosszú, hiszen Például Portugáliában december végén jár le egy ilyen hosszú folyamat. Ne felejtsük el, hogy 2009. júniusában kezdődött meg a kérvény benyújtása, tehát itt egy másfél éves időtartamról beszélünk. Ezekkel a munkavállalókkal azért dolgozunk, mert attól függetlenül, hogy elfogadják-e vagy sem a kérvényünket, a portugál hatóságok mégiscsak hajlandóak voltak saját pénzből is megfinanszírozni ezeket a projekteket. Miután egy éve már elbocsátották ezeket a munkavállalókat, még most sem segítette őket ö, semmiféle európai ö, alap. Úgyhogy mit akarok ezzel mondani? A globalizációs kiigazítási alap az én meglátásom szerint abba a típusba tartozik, hogy a nagy problémákra nagy megoldásokat kell nyújtani. Tehát itt egy regionális vagy szektoriális kontextusról beszélhetünk általában, de ilyenkor mindig is gyors megoldásokra lenne szükség. És azt hiszem, hogy ez benne is rejlik objektív módon a globalizációs kiigazítási alapban és annak a lehetőségeiben. Tehát nagyobb rugalmasságra lenne szükség, javítani kellene a már létező folyamatokat, egyszerűbbé kellene tenni a hozzáférést, és végül van egy sor olyan aspektus is, amely talán kevésbé funkcionális, sőt, inkább csak lelassítja a projektek kifizetését. Úgyhogy ezeken a szempontokon kellene elgondolkoznunk akkor, amikor felülvizsgáljuk a rendeletet, amelyre minden bizonyal szükség lesz. És miért ne gondolkoznánk el már most egy struktúráltabb alap kidolgozásán, annak érdekében, hogy a kollektív elbocsátásokra megfelelő választ tudjunk adni. Köszönöm, uram! Egyrészt azt, hogy elemezte a portugál helyzetet, valamint a konstruktív javaslatokat is köszönjük. Szeretném jelezni, ebből az alkalomból, hogy 11 tagállam még nem folyamodott ehhez az alaphoz mindez idáig. Így nagyon fontos aránytalanságok, egyenlőtlenségek vannak. Ez azt jelenti, hogy bizonyos problémák egyes tagállamokban előfordulnak, másod nem, bár ez nem sokkoló, de meglepő például, hogy Görögország egyetlen egy dossziét sem nyújtott be. A mi országunk nyújtotta be a legtöbb dossziét, elnök asszony, tehát Bereszt asszony és jó magam, nem hiába tevékenykedünk. Svédország egyet nyújtott be, de ez ugyanannyiba került, mint Hollandia kilenc dossziéja. Ezért azért mondtam ezt el, hogy a helyzet a helyzet sokféleségét mutasson be. Goodmanis úr szeretne hozzászólni. Igen, csak a számokat illetően, hogyha megnyitjuk a költségvetést 2010-2009-es hozzárendelések, és hogyha megnézzük a foglalkoztatási és szociális ügyek sorát, akkor azonnal látjuk, hogy a két 2009-es 8,5 van, 8,5 milliárd van, és 2010 és 2009 között 2 milliárdos különbséget tapasztalunk. Hogyha jobban belemegyünk a részletekbe, akkor azt is tapasztaljuk, hogy a szociális alap alapot nem vették igénybe két millió értékében, mert a kifizetések esetében azt látjuk, hogy a kifizetések nem teljesültek az elmondott okok miatt. Lehet, hogy én nem vagyok túl kedves, de azt tudom mondani, hogy ez nem jó módja annak, hogy előre menjünk és emeljük a globalizációs alkalmazkodási alapot, mert én azt megértem, hogyha a hatékonyságot és a figyelmet javítjuk a kohéziós alap esetében, mert egyébként az év elején 12 ország a bevételeket nem növelték, és nem kaptak pénzt az EU-tól, Egyébként néhány ország, ha ezek közül néhány ország a globalizációs alaphoz fordul, akkor ez nem jó, mert a kohéziós és a szociális alap mellett van egy ezekben az alapokban van egy rendszer, vannak projektek, és munkahelyeket lehet létrehozni, de hogyha globalizációs alaphoz fordulnak, akkor 15%-ot a kormánynak kell fizetni, vagyis 50%-ot egy helyesbít a hozzászóló. Úgyhogy szerintem ez az út sehova nem vezet. Lehet, hogy politikailag ez jó megoldás, de pénzügyileg nem. Ha valaki mindent megtesz azért, hogy a kohéziós alap struktúráját javítsa, és a szociális alap egyike a kohéziós alapnak, akkor ma a 14 os kívánság, ami kétszer kevesebb, mint a pénzügyi tervezet. Gondoljunk a munkahelyteremtésre. A szociális alapon belül vannak projektek, vagyis átképzés, az emberek képezik át magukat, új szakmákat tanulnak meg. De ott van a globalizációs alap, ez egy virtuális alap, és a Költségvetési Bizottságnak ez nehéz, mert ott 500 millió szerepel, mint összeg, de ezt a pénzt össze kell gyűjteni más más nem teljesített sorokból, például a szociális alapból, és ez mindenképpen helyten hibás. Elnök, köszönöm szépen. Ez igen fontos megjegyzés volt, és én azt javaslom, hogy ezeket a megjegyzéseket hagyjuk inkább a hozzászólások végére. Az elemzés kiegészítéseként szeretném jelezni a foglalkoztatási bizottság tagjainak, hogy tegnap a 2011-es költségvetés tervezetet előterjesztette Landowski, előterjesztette Landowski biztos úr, és igen meglepődtünk, amikor rádöbentünk arra, hogy a 2011-es költségvetési tervezetben 50 milliós eurós kifizetési előirányzat van a mostani, most tárgyalt globalizációs alkalmazkodási alapon belül. És bizony ez nem koherens, és emiatt majd javaslatokat kell tennünk. Jürgensen úr kért szót, de nem adom meg jelen pillanatban, majd később természetesen hozzászólhat, de most átadom a szót Maszkjevicsene asszonynak, aki Litvánia képviselője. Öné a szó, asszonyom. Egyébként ülve maradhat természetesen. De önnek PowerPoint előadása van, nagyon jó. Litvánia moderne. Jó reggelt kívánok mindenkinek, tisztelt parlamenti képviselők, hölgyeim és uraim, köszönöm, hogy meghívtak erre a meghallgatásra, és köszönöm, hogy szólhatok az európai globalizációs alkalmazkodási alap hatásáról a mi országunkra. Litvániában a gazdasági recessziónak szociális-gazdasági hatása volt a munkaerőpiac erőteljesen reagált a válságra, és 2009 során csökkent a munkahelyek száma, még mindig 15,8%-os a munkanélküliség. Az egyik eszköz az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap arra, hogy a munkanélküliség ellen harcoljunk, fellépjünk. Litvánia öt kérelmet nyújtott be hogy az EGF-ből, az alkalmazkodási alapból támogatást kapjon. A projektet a múlt évben véglegesítettük. 2009-ben főként a gyártási ágazatot érintették ezek a kérelmek, faipar, bútorgyártás, faipari termékek, építőipar és a kiskereskedelmi ágazat. A rendeletet felülvizsgáltuk, ez a 2009. júniusi rendelet, és később négy kérelmet adtunk be. Az egyik a Snage céget érintette Litvániában, a másik pedig három különböző építőipari, bútorgyártó és egyéb gyártó céget érintett az EU intézményekhez intéztük ezt a kérést. Szeretném még elmondani, hogy a NAT 2, NAC 2 alá tartozik besorolásban Litvánia. Több kérelmet is benyújthatunk, beértve, beleértve azokat a régiókat, ahol sok elbocsátás volt. 2007-ben az EGF felelős hatóságai megalakultak Litvániában, kineveztük a irányító hatóságot, a Szociális Biztonság Munkahogyi Minisztériumhoz tartozik, egyébként 46 helyi szervezetet hoztunk létre, a munkaerő teremtéssel foglalkozó ügynökségekről van szó. A tagállamoknak természetesen az önrészről is gondoskodni kell az EGF kérelmekkel párhuzamosan. Néhány fontos tény Litvániáról, mint látják a kivetített képet, röviden szólok, mint mondtam, az Alitaus Textile eh, nyújtott be kérelmet, ezt 2007. májusában nyújtottuk be az Európai Bizottságba. Ezt a projektet sikeresen létrehoztuk a 2 per értelmében. A projekt projektet 2009. májusában fejeztük be. Ez egy textilmű, ami Litvánia déli részében található. Több mint ezer főt bocsátottak el ettől a cégtől, több mint a felüket, felét az elbocsátottaknak a helyi munka közvetítő tartotta nyilván. Az EU intézmények és a bizottság erőfeszítéseit nagyra értékeljük mert megértik a jelenlegi helyzetet Európában, és lépéseket tesznek az EGF eh, szalkalmazkodási alap eh, rendelet kapcsán. 2009. júliusában Litvánia a második kérelmet is eh, benyújtotta a SNAIG cég esetében, ez a cég szintén ugyanabban a városban található, ahol az előbbi textil üzem. A válság miatt 650 főt bocsátottak el, szinte mindegyiküket a helyi munkaerő vagy munkaközvetítő tartotta nyilván. A 2C-s, 2C cikk jegyében adtuk be ezt a kérelmet, Kivételes esetekben előfordulhat, hogy kevesebb, mint 500 főt bocsássanak el, és ennek ellenére kérelmet nyújtson be valamely állam a támogatás érdekében. 2009 második felébe kezdtük végrehajtani ezt a projektet. Litvánia, mint mondtam, 2009-ben három további kérelmet nyújtott be, építőipar, bútorgyártás és egyéb textil gyártó cég esetében. A 2 B cikk értelmében adtuk be ezeket a kérelmeket. Itt 2000 elbocsátott dolgozóról van szó a három cég esetében. Az EGF rendelet értelmében az EGF az aktív munkaerőpiaci intézkedéseket finanszírozza. Ilyen intézkedéseket hoztunk mi a munkahely létrehozás támogatás érdekében. Az intézkedéseket látják a kivetített táblázatban, most nem akarok ezekhez külön kommentárokat fűzni. Ami az eredményeket illeti, szeretném elmondani, hogy az első projekt az Alitus Textile esetében a múlt évben valósult meg, és ez nagy siker volt sikerült a szociális feszültséget csökkenteni és javítani a helyzetet a regionális munkaerőpiacon. Most ezek a projektek még folyamatban vannak, úgyhogy túl korai beszélni róluk. Különböző programokat indítottunk, és majd meglátjuk ezek eredményeit. Néhány szót szólnék a tapasztalatainkról előnyök, hátrányok az EGF szabályozás rendelet és projekteken belül. Fontos eszköz ez a munka nélküliség leküzdésében. Specifikus ez a támogatás az elbocsátó dolgozók egyéni szükségleteihez igazodik. Pénzügyi és gazdasági válság is közbelépett, és éppen ezért több volt az elbocsátottak száma. Ezért használtuk föl fokozottabban az egérben rejlő lehetőségeket. Rugalmasan alkalmaztuk ezt a pénzt, és átcsoportosítottuk a pénzt a, az alkalmazás pénzügyi tervén belül, Éppen ezért ez hatékony volt az átképzésben, az elbocsátottak átképzésében, akik versenyképesebbé váltak magas a munkanélküliség Litvániában, viszont az összes munkanélkülit az EGF projektekbe nem tudjuk bevonni. Ennek a következő okai vannak. Sok olyan eset van Litvániában, amikor az alkalmazottak ismerve a vállalatok gazdasági problémáit úgy döntenek, hogy önkényesen megszüntetik a munkaszerződést. Így az önkéntes vagy önkényes elbocsátásokat is figyelembe lehet venni. Így ha a munkavállaló úgy dönt, hogy otthagyja a céget, akkor őket nem lehet úgy tekinteni, mintha a munkáltató bocsátotta volna el őket. Nagyon sok ilyen eset volt Litvániában. Saját kezdeményezésre hagyták ott a céget. Éppen ezért kevesebb embert tudtunk bevonni a projektekbe, mint amennyi a munkanélküliek száma. Ami a kérelmek beadását illeti, a kollégák már erről szóltak, a végleges elfogadás igen hosszú időt vesz igénybe, 6-7 hónapot legalább, mire a pénz megérkezik. Természetesen a projekteket hamarabb elkezdjük megvalósítani, a költségvetési pénzt használjuk fel erre. Most a helyzet Litvániában olyan, hogy nincs elég pénz a költségvetésben, és így nagy mértékben szükségünk van az EU támogatására. Így ezeket a problémákat meg kell oldani szeretném felhasználni az alkalmat, és köszönetet mondani az Európai Bizottságnak, főként a B főigazgatóságnak, Jörgensen úrnak és kollégáinak, a B4 egységnek, mert a hosszas tervezési és előkészítési, valamint végrehajtási folyamat során igen nagy támogatást kaptunk. Köszönöm szépen a támogatást, és a többi intézménynek is köszönöm nagy alkalom számunkra, hogy megosztatjuk a tapasztalatot más tagállamokkal az együttes üléseken, és tanulhatunk egymás tapasztalatából, beszélhetünk arról, hogy hogyan is mennek a dolgok. Ez nagyon fontos. Köszönöm a figyelmüket. Ez volt az én rövid hozzászólásom, prezentációm, elnök. Köszönöm, asszonyom. Elmondhatjuk, hogy Litvánia jelentős példát mutat arra, hogy hogyan lehet mobilizálni az alapot. Ez az egyetlen ország, amelynek sikerült úgy benyújtani a dossziét, hogy az összes kritériumnak eleget tett, és különböző gazdasági ágazatokat tudott bevonni ebbe nem csak a textilipart, hanem a butorgyártást, az építőipart is, amelyek kedvezményezettei lettek az alapnak. Ez példaértékű, ez az ország, ahol nagyon jól működött a rendszer. Ennek ellenére ott is voltak aggodalmak, de a rendszer nem alkalmazható, mint hallottuk, azon munkavállalókra, akik maguk hagyják ott a cégüket, és más munkahelyet keresnek, Sajnos még ha van is elbocsátásokkal kapcsolatos terv, őket ebben nem lehet belevonni. Most pedig térjünk át Franciaországra. Pavis asszony a szó. Szeretnénk arra kérni, hogy tömören beszéljen, azért, hogy utána vitát folytathassunk. Izabel Pavis asszonynak adom át a szót. Köszönöm a szót, elnök úr. Először is emlékeztetek arra, hogy Franciaország két dossziét adott be az alapreformja előtt. 2009. októberében, ez még mindig a bizottságnál van ez a terv értékelésre. Úgy, szerintem nem Franciaország adta be a legtöbb dossziét, legalábbis én úgy érzem. Szeretnénk néhány megjegyzést tenni az európai globalizációs alkalmazkodási alapról. Öt pontban foglalnám ezt össze. Az előttem szólók is a reaktivitás eh, hiányára, hibájára szeretnék felhívni a figyelmet, vagyis, hogy sürgősségi beavatkozásokra volt szükség. Ha van egy elbocsátási terv, és eh, ha figyelembe vesszük az időszakot, míg eh, a végleges döntés megszületik, akkor bizony több hónap telik el a kettő között. És ez megfosztott minket attól a lehetőségtől, hogy a kedvezményezetteket tájékoztassuk, azok a volt munkavállalók, akiknek szükségük volt a támogatásra, nem tudtuk őket kielégítően tájékoztatni. Az idő eltérés, az idő elhúzódása miatt. A különböző tagállamokban a szociális intézkedések és törvények mások és mások. Éppen ezért a helyettesítés is más és más. Ez nem azt jelenti, hogy az átsorolás irányában ne lennének kötelezettségeik a vállalatoknak. Eseti elbírálás kellett alkalmazni, és nagy részben minden esetben a vizsgálódási határidő igen hosszú a bizottság részéről, míg ítélkezni tud egy-egy dosszéről, kérelemről. Minden egyes országban az, az alkalmazási doktrinát felül kell vizsgálni, és meg kell állapítani azt is, hogy milyen területeken alkalmazható az alap, azért, hogy ne kelljen ezt minden egyes dosszié esetén újra tárgyalni. Vagyis világo- meg kellene világosítani azt, hogy mikor alkalmazható az alap, erre szükség van, már mások is szóltak erről, a referencia időszakról is szólnék, vagyis arról, hogy melyik az az időpont, amikor már a kedvezményezetteket a az alapból támogatni lehet. A másik az egyszerűsítés, a doktrina egyszerűsítése, stabilizása és az alap alkalmazása országról országra ezt még tisztázni lehetne. Különböző összegeket alkalmaznak országról országra, ez is felvet kérdéseket. Nem lehetne elgondolkodni azon, hogy legyen egy általány összeg esetleg, amit alkalmaznának. Erről még vitatkozni lehet, de hogyan lehetne ezt az alapot, az EGF-et a különböző országokban többé-kevésbé hasonlóan alkalmazni. A másik, az alap reformja óta, tavaly óta a kritériumokhoz soroljuk még azt is, hogy a gazdasági válságot is figyelembe kell venni, és ez motiválhatja az országokat arra, hogy az EGF-et, az alapot igénybe vegyék bár nem mindig könnyű ez. Láttuk ezt egyébként az egyik benyújtott dosszi esetében is. Nem könnyű súlyozni, figyelembe venni az adott helyzetet és a válságot. Jó lenne, hogyha ezt is világosabbá tennénk, mert közben a, az alkalmazás, az alapalkalmazásának aránya is kérdéseket vesz fel, vagyis hogy milyen mértékben lehet ezt az alapot adott esetben alkalmazni. Ez csak a már effektíve megtörtént elbocsátások esetén lehet alkalmazni, ha csak bejelentenek elbocsátásokat, akkor még nem. Bizony ez nehéz, mert idő telik el a bejelentés és az effektív elbocsátás között, ez azt jelenti, hogy a szociális partnerekkel is tárgyalunk, tárgyalnunk kell, és ez a beavatkozást, az alkalmazást egyébként megkönnyíteni, de közben itt időeltérések vannak. Előre még nem lehet mindent felmérni, és éppen ezért ennek hatása van a dossziék beadására. Itt ez kockázatokkal jár, mert esetleg nem tudunk reagálni mi magunk ezzel az elbocsátásokra, másrészt pedig, amikor kontroll van, ellenőrzés, és már megtörténtek az elbocsátások, csak akkor derülhet ki, hogy mondjuk nem értük el a küszöbértéket, a szükséges küszöbértéket több ellenőrzése van szükség, lehetnek itt nagyvállalatok, ahol masszív, nagyszámú elbocsátások történnek, de előfordult az is, hogy egy-egy ágazaton belül több kisebb céget érint az elbocsátás, egy-egy régióban sok KKV van, amelyek az alapot felhasználhatnák. Össze kell gyűjteni ilyenkor az információkat, és ez bizony sokkal komplikáltabb, és még bonyolultabb akkor, amikor egyes cégek eltűnnek. Egy másik pont, a kontroll, az ellenőrzési fázis az alap esetében. A kontroll legitim, ezt nem kérdőjelezzük meg. Viszont nem lenne fontos elgondolkodni az ellenőrzési eljárásokon. Nem lehetne egyszerűsíteni ezeket az eljárásokat párhuzamosan azzal az az én javaslatommal, amit a kezdetben már elmondtam, hogy a felhasználási doktrinát is világosabbá kellene tenni a bizottság részéről, hiszen hogyha már az elején bizonyos dolgokat tudunk, akkor a későbbi fázisban könnyebbé válik az ellenőrzés, ha még szükségük van információra a rendelkezésre állok. Elnök, köszönöm szépen, nagyon világos volt, pontos volt, az előbb tévedtem, mert nem Franciaország nyújtotta be a legtöbb dossziét, kérelmet, hanem a 58 dosszié volt, Olaszország, Spanyolország, Németország, majd negyedik volt Franciaország. Franciaország nyújtotta be a három 1500 dolgozó esetében, a Renault cég esetében fordult elő, hogy a legtöbb munkavállalót érintett a benyújtott dosszié, és ez Franciaország volt, ahol a legtöbb munkavállalót érintette a benyújtott kérelem. 58 dossziéval foglalkoztak mindez idáig, a mai napig. Az érintett régiók átlagban az egyfőre első jövedelmet illetően az Unió 110%-ának felel meg ez az átlagérték, és 6% alatti a munkanélküliségi ráta az érintett régiókban, és ez a második érték, ez igen meglepő, tehát az átlagnál nagyobb az egyfőres jövedelem, vagyis az átlagnál gazdagabbak ezek a régiók, viszont az ipari átállás mégiscsak jobban érintette őket a globalizáció miatt itt ezek a, ebben a régióban megkérdőjelezhető, hogy vajon miért azok a régiók jelentkeztek, ahol alacsonyabb a munkanélküliségi ráta, mint a többi régióban. Utolsó hozzászóló Petra Draxel asszony, aki a szép Ausztriát képviseli. Öné a szó. Vielen herzlichen Dank. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, hogy bemutathatom az osztrák tapasztalatokat az európai globalizációs alapról. Örülök, hogy bemutatom, bemutathatom önöknek az osztrák példát. Három kérvényt nyújtottunk be eddig. Egy kérvényt jóvá hagytak, és kettő még várakozási listán van mi vagyunk az az ország, amit említettek, mert sikerült a legköltséghatékonyabb kérvényt benyújtani, és tehát mi ezt még egyszer konkrétan megnézzük, ezt a projektet, de szerintem van néhány ok arra, amely világosan meghatározza, hogy miért ennyire költséghatékonyak, vagy költségintenzívek az osztrák kérvények. Mi úgy döntöttünk, sokáig vitatkoztunk arról, hogy egyáltalán kérjünk-e, használjuk-e fel az EGF, az alapforrásait. Mi azon országokhoz tartozunk, amelyeket említett már az elnök úr, az európai összehasonlításban alacsony a munkanélküliségi rátánk, és a régiók, régi iparosított régiók, amelyeket súlyosan érintett a válság, a fém ágazat, a feldolgozó ipar ha erre a kérvényre gondolok, ez a intenzív, acélipari ágazatra vonatkozó kérvény, tehát régi ipari régiókban vagyunk, amelyeket második, harmadik sorban érintenek a struktúra, a szerkezetváltási folyamatok. Mi hasonlóképpen döntöttünk, mint más alapok esetében is, mint például az Európai Szociális Alapok kapcsolatban hasonlóképpen nyeltünk el, azt, amit európai forrásokkal meg tudunk csinálni, azokat előfinanszírozzuk nemzeti pénzből. Ezt már többször elmondták, hogy az időbeli ütemezés ennek az EGF alapnak a kévényekkel kapcsolatban egy olyan időbeli eljáráshoz vezet, amely értetetlen számunkra. Tehát ezt a lassú tempót, hogy ilyen lassan reagáljuk az elbocsátásokra, ezt nem tudjuk elfogadni. Amikor valakit elbocsájtanak, akkor gyorsan kell intézkedéseket foganatosítani, hiszen különben nem érjük már el az embereket ami a nemzeti eszközrendszert illeti, ezt bevetettük a múltban, 90%-os sikerkvótát értünk el, most 75 és 80%-ra csökkent a siker ráta a válság miatt. Azok az emberek, akik a múltban éltek ezzel a lehetőséggel, 90%-os sikerrátával visszakerültek a munkaerőpiacba. Ez azt jelenti, hogy a, az európai globalizációs alap felhasználásánál a szociális partnerek által kidolgozott eszközrendszer dolgozzuk ki, a munka alapít, munkaügyi alapítványoknál egy olyan eszközrendszert alkalmazunk, amelyet évek óta használnak a szociális partnerek, és azt mondjuk, hogy itt vannak olyan mechanizmusok, amelyek segítségével együtt tudnak működni a szociális partnerek az elbocsátásokat követően, és közösen dolgoznak ki megfelelő intézkedéseket Ezeket hívjuk úgynevezett munkaügyi alapítványoknak. Az intézkedéseket a szakmai szervezetek képviselik, tehát ha úgy tetszik, az érintettek széles palettája vesz részt a képesítés intézkedésekben, aztán például a, az új vállalkozások képzésénél vagy létrehozásánál is start támogatást nyújtunk például. Ausztriában magában a munkaügyi alapítványok nagyon is differenciáltak, ismerünk olyanokat, amelyek egy, egy, egyetlen egy vállalkozásra vonatkoznak, ismerünk olyanokat, amelyek regionális hatáskörűek, vannak ágazati alapon működőek, és ö, vannak olyanok is, amelyek a ö, csődeljárás során, vagy csődeljárásban található cégeket támogatják. Mi úgy döntöttünk, hogy mi megnézzük, hogy hol kerül sor elbocsátásra, megnézzük, hogy ezek az esetek valóban olyan esetek-e, amelyek eh, indokoltá teszik az európai forrásokhoz való hozzáférést, és hogy megfelelünk-e a kritériumoknak. Ami a nehézségénket illeti, nem mindig könnyű elhatározni, vagy eldönteni, hogy ezek az esetek megfelelnek -e ezeknek a kritériumoknak. Tehát megnézzük ö, vállalkozói és regionális szinten is, hogy az elbocsátások mi miatt következtek be, valóban jogosultak-e az érintettek a globalizációs alapból forrásokra a nálunk működő munkaügyi szervezési hatóságok, amelyek jóváhagyják és ellenőrzik ezeket az eseteket, ezek szociális partnerek, akik tájékozódnak az Európai Globalizációs Alapról, aktív szerepet vállalnak, meg kell nézni, hogy valóban alkalmazhatóak-e az itt említett források. Van egy technikai segítségnyújtási struktúránk is, ezt éppen most állítjuk fel. Gyorsan kívánjuk támogatni a szociális partnereket a regionális és üzemi szinten, annak érdekében, hogy kérvényeiket sikeresen be tudják nyújtani, kéremeiket. Azt hiszem, hogy ezek mind olyan előfeltételek, amelyek a rendszer működőképességét garantálják. Mit használunk, mik az esélyeink? Nos, mi azt mondjuk, hogy az Európai Globalizációs Alap a mi esetünkben a munkaügyi alapítványoknak segítséget nyújt programjaik javításában, megfelelő módon intenzívebbé tehetjük munkájukat, ha az eszközrendszert alkalmazzuk, megnézzük, hogy milyen eszközök állnak rendelkezésre, az Európai Globalizációs Alap ugye kiszélesíti ezt a spektrumot, és lehetőséget biztosít nekünk arra, hogy a már meglévő eszközeinket továbbfejlesztjük. Aztán ott folytathatjuk a munkát, ahol már elkezdtük mi, amikor az nem tudunk a személyek számára segítséget nyújtani az elbocsátásokat követően, de mindenképpen abból indulunk ki, hogy mindent nemzeti szinten előfinanszírozunk, nem várjuk meg, míg becsorognak az európai pénzek vagy források, az intézkedéseket nem akkor vezetjük be, ami a problémákat illeti. Már sok hangzott el ezzel kapcsolatban nálunk, hozzájön még ahhoz is, hogy nagyon jelentős a szociálpartneri hagyományunk, tömeges elbocsátások nincsenek ennyi idő alatt. Nálunk, ha nagyobb mértékű elbocsátásokra kerül sor, akkor hullámokban történik ez, hosszabb időre elosztva. Tehát nálunk nincs olyan eset, statisztikailag megnéztük ezt, nincsen, tehát az adatbankjaink alapján nem látjuk azt, hogy négy hónap alatt egy vállalkozás ennyi és ennyi munkavállalót ö, bocsájtan el. Nálunk az elbocsátás több hullámon következik be a szociális konzenzus értelmében, szociálisan elviselhető, elfogadható módon kívánjuk az elbocsátásokat kezelni. Mi abból indulunk ki, hogy azok az esetek, amelyek esetében ezek B és C esetek, amelyekre vonatkozóan benyújthatjuk kérelmünket, meg kell néznünk, hogy mi történik a regionális szinten, a C esetben milyen viszonyban, milyen értelemben tudjuk az A, B, vagy milyen értelemben nem érjük el az A vagy B kritériumot. Elmondhatom, hogy ősszel lesz egy nagy rendezvényünk, mi a szociális partnerekkel együtt sokkal szorosabban szeretnénk együttműködni az adatok feldolgozását illetően is, üzemek szintjén, az üzemi tanácsok szintjén, azok az emberek, tehát az üzemi tanácsok tájékoztatják a szociális partnereket. Nagyon-nagyon szépen köszönöm a figyelmüket. Azt hiszem, hogy nagyjából egyfajta áttekintést tudtam nyújtani önöknek a mi tevékenységről. Köszönöm szépen. Claire, euh, Köszönöm szépen, asszonyom. Nagyon-nagyon világos volt, és nagyon érdekes. Azt láthatjuk ugyanis, hogy euh, bizonyos országoknak más jellegűek a problémáik, de ugyanakkor a hagyományok, a kultúra például Ausztria esetében, a válságkezelés, a szociális partnerek szempontjából nézve nagyon különleges konstrukciókat mutat, és hogyha ez jól halad, akkor mégsem tud Ausztria kérvényt benyújtani a globalizációs kiigazítási alaphoz. Azért, mert túl jól csinálja, úgymond. Aztán más országokban pedig sokkal magasabb a kérvények aránya. Most Beresz asszonynak adom meg a szót, ő lesz az elnöke a vitának, ő fogja levezetni ezt a vitát. Köszönöm szépen mindenkinek a nagyon érdekes hozzászólását. Köszönöm szépen, köszönjük a szakértőknek, megnyitom ezzel a vitát. Mindenki tudja, hogy kevés az időnk, úgyhogy gyakorlatilag a szándéknyilvánítás sorrendjébe fogom felkérni a kérdésfeltevőket, és természetesen bármikor közbe, szólna, közbe kívánnak szólni a szakértőink, akkor ezt megtehetik. Árkin asszony következik. Köszönöm szépen. Meghallgattuk ma reggel a felszólalóinkat, és persze újra és újra ugyanazok a témák, problémák merülnek fel. Ugye az, hogy nagyon hosszú a jelentkezési folyamat, és hogy felhasználóbarátabb megoldásokra lenne szükség. Akár 9 hónap, egy év is eltelhet, míg megérkezik a pénz. Ez egy nagy probléma, ezt meg kell vizsgálnunk. Ön is tudja, elnök asszony, hogy nagy késések vannak, és nem tudom, hogy ez miért van, ezt meg kellene vizsgálni, és ez is hozzátesz egyébként a problémákhoz sokan azt szeretnék, hogyha a globalizációs kiigazítási alap rugalmasabb lett, és korábban a kolléga elmondta azt is, hogy igazából itt nem arról van szó, hogy segíteni kívánjuk a munkahelyteremtést, hanem arról, hogy egy hirtelen, gyors segélyt nyújtsunk, de mégiscsak arra van szükség, hogy szinergiákat teremtsünk, mert azok az emberek, akik elvesztették a munkájukat, új munkahelyek teremtésére van szükségünk. A francia kollégái is rámutatott bizonyos problémákra. Látjuk azt, hogy bizonyos országokban sokkal nagyobb arányban kapnak támogatást a munkavállalók, más országokban sokkal alacsonyabb ez a plafon. Ugye ez egy virtuális alap, nagyon sok tagállam egyáltalán nem kérte a segítségét. Mi van akkor, hogyha mindenki, mindegyik tagállam kéri? Ez mit jelentene gyakorlati értelemben? És végül a munka és életkörülmények javításához szükséges javítások az alapítvány szerint nagyon pozitív hatással volt az emberek, illetve a munkavállalók jólétére. De nem tudom, hogy az IGF-ről e mennyire ismert, mennyire ismert az IGF, e mennyire ismerik ennek a működését, tehát nem tudom, hogy bizonyos országok is mennyire vesznek részt ennek a munkájában. Elnök, köszönöm. Azt hiszem, hogy inkább a bizottsághoz szóltak ezek a kérdések, Főként az a kérdés, hogy mi történik akkor, hogyha az összes tagállam egyszer csak ki, ki kívánja használni a lehetőséget a globalizációs alapból. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ez egy nagyon is érdekes délelőtt volt, nagyon hasznos volt, és az elnök úrnak és Portasz úrnak köszönöm szépen, hogy megszervezte ezt a nagyon érdekes meghallgatást. Ha megengedik, két aspektusról szólnék. Az országok közötti megosztásról szólnék, illetve a bürokráciáról. Nos, mi is az oka annak, hogy létrehozták ezt az alapot, a holland és a francia nem népszavazási eredménye hozta létre ezt az alapot. Barózó úr úgy gondolta, hogy létre kellene hozni ezt az alapot, hogy esetleg pozitívabb hangulatra hangoljuk az érintetteket. Na most, ami a globalizációt illeti, a globalizációs kihívások kezelése hozták létre ezt az alapot. Nos, olyan eszközök vannak, amelyek más alapokból, a szociális alapból vettek el forrásokat, hogy megtöltsék a globalizációs alapot, átcsoportosították. Most látjuk, hogy a válság minden országra kiterjed, milyen hatással van. Ugye ez oda vezetett a válság, hogy sokkal több kérelmet nyújtanak be az EGF alapokra vonatkozóan, a kérelmek száma megnövekedett, és a bizottság úgy gondolja, hogy elég pénz van, elég forrás van, hogyha mindenki kérelmet nyújtana be, elég pénz lenne. Aztán még valami nagyon fontos kérdés merült fel, az országok közötti megosztás. Tegnap beszéltem a szociális alap kedvezményezetjeivel, és azt mondták, hogy nagyon gyakran csak 20% az összes forrásnak kerül a végfelhasználóhoz. Minden egyéb a birokráciában tűnik el, a nemzeti ellenőrzési és egyéb hatóságok nyelik el a többi pénzt nyilván meg kell arról győződni, hogy szabályszerűen, rendesen zajlottak el a folyamatok. Szeretném tudni, hogy hogyan lehetne garantálni azt, hogy ez a pénz ne csak egy nagy aparátus szolgáljon, hanem valóban a végfelhasználót segíteni. Például, ha egy ilyen programot a szociális alapba beépítenénk, akkor arra kellene törekedni, hogy a legjobbat biztosítsuk az érintettek számára. Köszönöm szépen. Granelli asszony, és aztán Cornelissen asszony. Szerettem volna egy kis pontosítást megfogalmazni, és aztán lenne két kérdésem. Először az, hogy hogyan született meg ez az alap, én akkor még nem voltam itt, de akkor 2004-ben Lami úr volt az, aki ezt uh, kezdeményezte, de persze a globalizáció ellenes csoportok közvéleményre gyakorolt hatása következtében alakult meg ez az alap. Két kérdésem lenne tehát. Mik az új stratégiák a mobilizáció szempontjából? Mindig ö, szükséges az, hogy mobilizáljuk a globalizációs kiigazítási alapot, amikor megvalósulnak a feltételek, vagy sem? Franciaországban ez egyébként a választási kampányban is fontos téma volt. Második kérdés, ez egyébként személyesen is érint, hogy az vállalkozások stratégiája hogyan is néz ki ebből a szempontból. Ugye itt van ez a bizonyos dosszié, amely októberben került az asztalra, amelynek az a célja, hogy a párizsi vállalkozásokkal foglalkozom, nem akarok most itt a munkanélküliségi rátákkal előállni. Ez egy olyan terület, Párizs régió, amely az iparosodási időszak végét éli meg, 2000 munkahely szűnt meg, például csak a Renault-nál. A globalizációs kigazítási alap nagyon nagy elvárásokat ébresztett a munkavállalókban, akik elvesztették a munka, munkájukat. Vajon ezek a cégek hajla, megkapják-e a támogatást, vagy sem? Tehát ilyen szempontból a tagállamoknak mi a stratégiája, miért nem kérik mindig a globalizációs alap támogatását akkor, amikor erre megvannak a feltételek, és hogy a ne, nagy nemzeti cégek szempontjából hogyan néz ki a globalizációs alap mobilizálása. Elnök, köszönöm szépen. Persze van itt egy nagy paradoxon, Köszönöm szépen, nagyon érdekes volt a különböző országok véleményét meghallgatni. Néhány választ kapunk, de néhány új kérdés is felmerül. Litvánia volt az egyetlen ország, amely valóban azt állapította meg, hogy működött-e a rendszer. 60%-a azoknak, akiket a munkavállalóknak sikerült új munkahelyet találniuk Litvániában, és 40% még nem talált munkát nyilvánvalóan. A többi országból nem tudom, hogy működik ez a rendszer. Nem kaptunk erre vonatkozó adatokat. Az is felmerült bennem kérdésként, hogy mi történt volna az EGF nélkül. Valóban szükség van erre az alapra? Nagyra értékeljük, ez világos, ezt az alapot, de ezek a munkavállalók nem kaptak volna segítséget máshonnan, nem kevesebben tartok volna munkát, a tagállamok fizették volna meg ezeket az intézkedéseket, vagy a vállalatokkal fizetették volna ki ezeket az intézkedéseket, nem tudom. Aztán azon is gondolkoztam, hogy az egyik legjobb dolog ebben az alapban azt hiszem az a lehetőség, hogy eszmecserére kerülhet sor, egyfajta virtuális laboratórium, a legjobban bevált modelleket, módszereket lehet egymással megosztani, de valóban van-e ilyen csere, eszmecsere vagy tapasztalatcsere platform? Van-e olyan lehetőség, hogy az érintett országok egymással megosztják tapasztalataikat? Az utolsó kérdésem pedig arra vonatkozik, ha jól értem, ez egy virtuális alap, éppen ezért Európai Parlamentként nekünk kell döntenünk minden egyes esetben, minden egyes esetről, mert ugye a költségvetés módosításról, eltérésről van szó. Valóban igaz az, hogyha az LGF-nek lenne saját költségvetési sora, akkor az Európai Bizottság dönthetne az esetekről, és az Európai Parlament utólag értékelne, és ez esetleg felgyorsíthatná az eljárást? Remélem, hogy valaki tud erre válaszolni. Köszönöm. Merci, Monsieur Darden. Köszönöm szépen, Darden úr. Merci, Madame la Présidente. Voilà. Köszönöm szépen. Néhány gondolat. Először is nagyon örülök ennek a mai vitának, és egyébként a vitán kívül örülök annak is, hogy a globalizációs alap kérdésével foglalkozunk, hogy azt értékeljük, hogy mennyire hatékony. Lehet, hogy kicsit sajnálatos is az, hogy egyre többet kell alkalmazni, mert ez ugye azt mutatja, hogy mennyire nehéz az ipari és gazdasági helyzet, amelyben élünk. Az elemzésnek mindenképpen két vetülete van. Az egyik oldala az, hogy meg kell vizsgálnunk, melyek azok az okok, amelyek miatt akkor is, hogyha egyre inkább hasznosnak bizonyul ez a kiigazítási alap, azt látjuk, hogy bizonyos országokban és bizonyos ágazatokban koncentrálódik a globalizációs kiigazítási alap felhasználása. Erre ugye mások is utaltak már, de jó lenne, hogyha az elemzés során eh, jobban kidomborítanánk ezt a kérdést. A másik oldala a kérdésnek az az, hogy mennyire hatékony az alap, vajon a céloknak megfelelünk-e ezzel az alappal, és hogy a munkavállalóknak adott támogatás mennyire hatékony. Néhány kérdés felmerül bennem. Arról van szó, hogy minél hamarabb mobilizálni kell ezt az alapot, ugyanis konstatálhatjuk, hogy túl lassan haladnak a dolgok. Miért van ez így? Azért, mert költségvetési kérdésekből adódóan fakad ez a probléma? Erre kérnék egy kis választ. Vagy pedig arról is szó van, hogy a szociális egyeztetések olyan elemekkel kellene, hogy bővüljenek, amelyek segítik az egyeztetési folyamatot. Vajon nem kevés a kommunikáció azzal kapcsolatban, hogy a globalizációs alap létezik a tagállami szinten. És lehet, hogy a szociális partnerek nem annyira gondolkodnak bizonyos országokban ebben a lehetőségben, nem azonnal jut az eszükbe, akkor, hogyha a kritériumok egyébként a feltételek teljesülnének is. És aztán van itt még egy olyan gondolat is, amin szerintem el kellene gondolkodnunk, hogyan lehetne a koherenciát, a szinergiát segíteni ezen alap és más Európai Uniós alapok között, és végül még arra is szeretnék kitérni, hogy, hogy milyen módszerekkel lehet kérvényezni ezt az alapot. Nem, lesz, e- nem túl nehéz-e a hozzáférés a kis és középvállalkozások számára hiszen Európában bizonyos régiókban sokkal sűrűbb a kis- és középvállalkozói szövet. Vajon ez nem jelent-e egyfajta féket a felhasználás előtt, csak azért, mert kisebb cégekről van szó, hiszen itt szektoriális problémákról van szó néha, lehet, hogy vannak olyan szektorok, amelyek igenis és nagy nehézségekkel küzdenek, de még sincs egy olyan nagy cég, amely kezébe vehetné a globalizációs kigazítási alaphoz benyújtott kérvényt, és hogy ezért bizonyos szektorok kimaradnak a támogatásból. Aztán ott van a társfinanszírozás kérdése. Az is logikus, hogy a tagállamok társfinanszírozóként kell, hogy megjelenjenek, hiszen nem lehet csak európai pénzből finanszírozni mindent, de lehet, hogy az arányok, még hogyha csökkentek is, lehet, hogy mégiscsak féket jelentenek bizonyos kérvények benyújtása előtt. Tehát ezek azok a témák, amelyekre szeretném, hogyha visszatérnénk akkor, amikor majd a jelentést megszövegezzük. Elnök, köszönöm szépen. Utolsó felszólaló, Matéra asszony. Egy kérdést fog feltenni, és azután majd jönnek a szakértőink, és választ fognak adni a feltett kérdésekre, és végül a bizottság. Igen, köszönöm szépen. Ugye jó sok kérdés felmerült, már a többi kolléga is utalt ezekre, nekem egy kicsit technikai jellegű kérdésem van. Tegnap Lewandowski úr a 2011-re vonatkozó költségvetés tervezetet beterjesztette, bemutatta, és ott 50 millió euró szerepelt egy olyan költségvetési sorban, amely az IGF-re vonatkozik. Tehát az 1A fejezetben már nagyon sok prioritást olvashatunk más uniós programok tekintetében, ezért felmerül bennem ez a kicsit technikai jellegű kérdés, hogy az Európai Bizottság hogyan kívánja ezt az 50 millió eurót előteremteni, hiszen ez a mostani alap a következő évek során minden bizonyal tovább fogja növelni a hatékonyságát. Elnök, köszönöm szépen. Igen, ezt a kérdést már a szakbizottsági elnök is feltette. Nos, nekem is lenne egy kérdésem Márkevicsi asszonyhoz. Litvániáról beszélt, onnan érkezett a hölgy. Az a meglátásom, hogy bizonyos okoknál fogva, amelyeket nem ismerek, hogy a kivétel erősíti a szabályt, hiszen önök perifériás ország, egyáltalán nem felelnek meg az általános kritériumoknak, a munkanélküliségi ráta, vagy az átlagos GDP, egyfőre első GDP szempontjából, de mégis segítséget kér, tudtak kérni a globalizációs kiigazítási alaptól, nagyon hatékonyan, és egyébként könnyen is. Ez hogy létezik? Hogy lehet az, hogy Litvánia a szabály szempontjából kivételt jelent? Ez lenne tehát a kérdésem. Kevés az időnk, úgyhogy megadom a szót Mákevicsi asszonynak, már csak azért is, mert ő hozzá intéztem a kérdésemet, de vannak-e olyan szakértők, akik röviden szeretnének választ adni a felvetett kérdésekre, még mielőtt a bizottság szólalna fel? Tehát akkor először Márkevics Jene asszony, és aztán Kosta úr, de természetesen röviden, kérem. Nagyon szépen köszönöm, igyekszem, hogy is mondjam, rövidre fogni mondandómat, válaszolván az ön kérdésére, vagy több kérdésre. Szeretném megjegyezni azt, hogy nem mondanám azt, hogy a projekt eredménye rossz lenne, hogyha elértük a 60%-os reintegrációt a munkaerőpiacba. Szerintem ez nem rossz eredmény. Jó időszakban csak 85%-os volt ez az irány. Soha nem sikerül 100%-os eredményt elérni a foglalkoztatás területén ilyen projektek eredményeként tehát ilyen átképzési programoknál. Szerintem a 60% nagyon jó eredmény ebben az időszakban. Ki kell emelnem azt is, hogy az EGF alappénzére nagyon nagy szükségünk van, ha nem kapnak meg ezt a forrást, akkor a nemzeti pénzeket kellene felhasználni. Természetesen ez persze időt vesz igénybe, felhasználjuk az Európai Szociális Alap forrásait is, és már aláírtunk szerződéseket, 70 a a támogatásnak a minisztériumunk hatáskörébe tartozik az e feletti ellenőrzés, tehát több alapból használunk fel pénzeket. Nem tudom, mit mondhatnék még. Merci beaucoup. Köszönöm szépen, Kosta úr. Obrigado. Köszönöm szépen. Én csak röviden szerettem volna reagálni arra a kérdésre, hogy működik-e ez az alap vagy sem. Természetesen azt kell mondjam, hogy igen, működik. A portugál esetben az a helyzet, hogy kettő projektet már lezártunk. Ezek lezárt projektek tehát, és aki nem ismeri az alapnak a módszertanát, most neki mondanám el, vagy azoknak mondanám el, amikor egy projektet benyújtanak, minden embert be kell azonosítani, aki tárgya lehet ennek az intézkedésnek meg kell nevezni ezeket a személyeket. Portugáliában bár kísérletet tettünk arra, az ágazatokat vagy a cégeket elérni, és az annak érdekében, hogy az alapból kapjunk választ vagy reakciót, de az a helyzet, hogy már hát említettem, kettő projektet már lezártunk az alap első fázisa alatt, egy évünk volt az egész lebonyolítására ezek a segélyprogramok. Nos, hát sokszor nem is lehetséges egy év alatt lebonyolítani az ilyen projekteket, nem működik így. Van egy bevált gyakorlat, például a General Motors elbocsátott egy asszonyt, aki egy kis vállalkozást hozott létre. Ez persze egy igazi sikertörténet. Őt részben támogatta az EGF, a globalizációs alap de sajnálatos módon csak egy év áll rendelkezésre, de szerencsére kapott pénzt nemzeti projektekből is. De a gyakorlatban ugye az a helyzet, hogy utána egy év után megszűnik ez a segítség az NGF e részéről, mert az alap így működik, ha másként működtetnék, szerintem hatékonyabb lenne az alap. Ezt el akartam mondani. Merci beaucoup. Euh, Köszönöm. Végül mindenki hozzászól, csak kérem, hogy sokkal rövidebben szóljanak, mert 11 órakor meg kell szakítanunk a munkát. Drax asszony, majd Belgium, Drax asszony. Köszönöm szépen. Nekem nagyon lényeges, kiem, tehát nagyon lényeges kiemelnem, hogy természetesen a különböző alapok, a szociális, a globalizás alap között van együttműködés, összehangolódás. Nálunk ugyanabban a minisztériumban, ugyanazon az osztályon foglalkoznak a két alappal, az európai szociális alapból más intézkedéseket finanszírozunk, mint a globális alapból. Ami a sikerkvótát illeti, a mi projektünket még nem zártuk le, nem adhatok számokat, de mi egy 75-80 százalékos sikerkvótából indulunk ki, tehát ami az intézkedéseket illeti, ezt várjuk el. Nagyon fontos azt is még kiemelnem, mert felmerült kérdés, mi a 2%-ot fordítunk a technikai segítségnyújtásra, tehát ami a lebonyolítási menedzsment kiadásokat illeti, a teljes összeg 2%-át fordítjuk. Tehát, ha úgy tetszik, az összeg 98%-a az érintettek jobbát szolgálja, nem a bürokráciát. Mi úgy gondoljuk, hogy az a kérdés, hogy az LGF-et hogy is használják fel, nos, hát attól is függ szerintem, ismerünk adatokat másik tagállamokból is, arról van szó, hogy milyen nemzeti struktúrák vannak a e, személyek, vagy a létszám leépítése kapcsolatban, tehát függhet az adott ország struktúráitól is, hogy mennyire kívánják felhasználni az EGF-et. Mi Ugye a válság szerintünk leginkább az iparosított régiókat érintette, tehát azt mondanám, hogy ezek olyan régiók, amelyek azok az országok, vagy azok a régiók, amelyek nem jutanak be kérvényeket, nyilván olyanok, amelyeket nem érintett annyira a válság, a kis és középvállalkozásokat, beépítjük ezeket az intézkedésekbe, ugyanolyan lehetőségek vannak a munkatársaikat bevonni ilyen intézkedésekbe, tehát átképzési intézkedésekbe. Nem csak nagy vállalatokra gondolunk. Köszönöm szépen. Úgy látom, hogy a két belga meghívottunk egyikkel szeretne még hozzászólni, majd pedig a bizottság képviselőnek adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nos, hát Valóban az a helyzet, hogy kaptunk segítséget a flamand kormánytól, nagyon jó tárgyalásokat folytattunk az alapképviselőivel is, de ennek ellenére sem volt könnyű benyújtani ezeket a kéremeket. A francia kolléganőhöz csatlakozván mondanám el, ami ezt a doktrinát illeti, hogy ahol egy világosabb keretre volna szükség, világosabb struktúrákra, szabályokra, előírásokra, amelyekből láthatnánk, hogy az intézkedések mire is fordíthatók, mire is alkalmazhatóak. Megállapítottuk, amikor összeállítottuk a saját kérelmünket vagy pályázatunkat, megállapítottuk azt, mi úgy gondoltuk, hogy először minden elbocsájtott ra vonatkozik az intézkedés abban az adott referenciaidőben, azt hittük, hogy kevésbé korlátozó. De néhány cikke értelmezésénél el kell mondanom, nem mindig egyszerű, nem mindig világos, nem mindig egyértelműek ezek a paragrafusok. És azt hiszem, hogy az egyik, a rendet egyik a hármas cikkei módosításánál anomáliára lettünk figyelmesek az A per B-ben. 3 A per B-ben az hangzik e vagy az szerepel, hogy az intézkedések alkalmazhatóak olyan munkavállalók esetében, akik a kettő, kettes cikkeiben megadott időszakban kerültek elbocsátásra, ők jogosultak erre a támogatásra. Három olyan pont van, ABC és 3ABC, és itt csak az A-ról és C-ről beszélünk. A B pontról valahogy nem kerül szó, nincs már ott a B, és ez nehézé teszi az értelmezést. Monsieur Jürgensen. Köszönöm, Jürgensen úr, megadom önnek a szót, de ugye megértette azt, hogy nem lesz több ideje, mint az összes hozzászólónak. Két percet adunk önnek, majd Portász úr is szólni akar, és Morán asszony. Kérem, hogy röviden tárja elénk az álláspontját. Köszönöm szépen, elnök asszony. Egy pontot emelnék ki, ami világosan kiderült ebből a mai vitából az idő, a bürokra, bürokrácia és a kifizetés elhúzódása. Megnéztük az első 22 LGF esetet, amelyek lezárták a ciklus és megkapták már a forrásokat, ahol megtörtént a kifizetés. A 212 napra van szükség, onnantól kezdve, hogy a bizottság megkapja a teljes pályázatot minden szükséges adattal, addig, amíg ki tudjuk fizetni a pénzt. És am, tehát 212 nap múlva hagyja el a pénz a mi bankszámlánkat. Ez a 212 nap a következőképpen bontható le. 82 napra van szükségünk a bizottságban, kevesebb, mint három mhm. hónapra van szükség, hogy megnézzük az esetet, pályázatot, felmérjük, hogy megfelel a kritériumoknak, mindent lefordítunk, a döntés is lefordítatjuk, elvisszük a bizottság elé döntéshozatalra, egy nyilatkozat készül. 82 nap, kérem szépen. Ezen időszakot követően 22 napra van szükségünk ahhoz, hogy eldöntsük, a bizottság eldöntse, hogy a költségvetési hatóság elé terjeszti ezt az EGF aktiválási javaslatot. Aztán az Európai Parlament 55 napot tölt általában azzal, hogy megnézze az esetet, felvesse a fontos kérdéseket, és döntsön arról, hogy önök szerint ezt a pályázatot lehet-e támogatni a bizottsággal együtt. Ezt követően 55 napra van szükségünk ahhoz, hogy pénzügyi döntést hozzunk a pénzügyi rendeletben szereplő szabályok értelmében is, hogy kifizessük a pénzt. 212 nap összességében. A jó hír azonban az, hogy a bizottságnak már sikerült csökkenteni az időt, tehát a bizottsági döntéshozatali folyamatot leszűkítettük, a két bizottsági eljárást egyesítettük. Ez azt jelenti, hogy az új esetekben, amelyek a parlament és a bizottság és a tanács elé kerülnek, már levonhatunk 22 napot a 212-ből. Már csökkentettük az időt, amennyire csak lehetett 22 nappal, és így javíthattuk a hatékonyságot. Még mindig 82 napra van szükségünk ahhoz, hogy megnézzük az esetet. Olyan nyelven, amit értünk, nagyon sok dokumentum ugye nemzeti nyelven kerül elénk le kell fordítatnunk, értékelni kell, ki kell számítani a statisztikákat, és döntés kell hozni. De szeretném elmondani azt, hogy miután a bizottság meghozta a döntést, még mindig 108 nap van arra, hogy a parlament és a pénzügyi eljárás lezáruljon. Mindenkit arra kérek, hogy gondolkozzon el ezen, mert ez a kérdés alapját képezi az a kapcsolatban, hogy hogyan működjön a jövőben ez az alap. Nagyon sok, nagyon dolog jól működik, vannak jó eredmények, vannak nagyon is, nagyon sok elégedett ügyfelünk van. Zárásképpen azt mondanám a Dán kollégámnak, aki azt kérdezte, hogy mi történne, ha minden tagállam nyújtana be kérvényeket, pályázatokat, azt mondanám, meghalnánk. Az LGF összeomolna. Már is 18 pályázatot kaptunk az első háromban, tavaly 31 volt, most már 12-t nyújtottak be, és még további legalább 20 pályázatot várunk ebben az évben. Egyszerűen a lehetőségeink határán vagyunk már most. Köszönöm szépen. Köszönöm, igazgató úr meg kellene önnel beszélnünk ismét, hogy a 2011-es költségvetési sorban ez hogyan szerepelhetne, és azt is, hogy hogyan lehetne előre meglátni a KKV-k helyzetét. Remélem lesz rá alkalmazunk. Most Morán asszonynak pár perccel megadom a szót, bár már bevezető tartott, és közben Portász úr, a Költségvetési Bizottság, Portász úr is tolni akar, és a Költségvetési Bizottság is. És szeretném elmondani, hogy milyen jól együttműködünk Portász úrral, majd neki meghagyom a zárszót. Nagyon hasznos ez az elemzés, de felteszek még egy kérdést. Jó lenne, hogyha a meghallgatás úton valahogy módunk lenne arra, hogy reagálást kapjunk, mélek vagy más úton, módon a következő kérdésekre. Miután azt látjuk, hogy az EGF egyéni alkalmazkodási lehetőséget nyújt a munkavállalóknak az átképzésre vagy munkahelyteremtésre. Kérdezem, hogy az illetőszik tartó tanulás keretében az EGF-et igénybe veszik-e? miközben a vállalatok nem irányozták elő ezt a problémát, és az élethosszig tartó tanulás, képzés jegyében nem tettek lépéseket. Talán kevesebb dosszié lenne, hogyha az elismer, hogyha elismernék a már megszerzett képzést, és hogyha az élethosszig tartó képzést figyelembe vennék a cégek. Köszönöm, Portás úr. Köszönöm szépen a hozzászólóknak. Rem- azt gondolom, hogy ez a meghallgatás valóban lehetővé tette, hogy nagyon sok információt összegyűjtsünk, kiváltképpen olyan információkat, amelyek az egyes országok gyakorlatának különbségeit vetették fel a különböző illetékesek különböző megközelítéseit. Egy dolog biztos, az alapra szükség van. Ezt a különböző hozzászólók azért mégiscsak világosan megfogalmazták, én úgy gondolom, és az én válaszom a következő lenne. Ez az alap természetesen speciális, és éppen ezért valóban másként eh, néz ki, mint a szociális alap mert az helyes, hogy mindkét alap esetében az intézkedések lehetnek hasonlóak, de ez az alap, ezt az alapot nem azért hozták létre, hogy ha valaki elveszi a, elveszi a munkáját, akkor tovább képezzék, és más munkát találjon. Nem, az alapot azért hozták konkrétan létre, hogy a tömeges elbocsátások hatásait ellensúlyozzák, olyan helyzetekről van szó, ahol gazdasági, szociális katasztrófa sújt egy egész régiót, és tömeges elbocsátások következnek be. Ez az én válaszom. Nagyon is koncentrált az én válaszom ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Éppen ezért a pályázatokat vagy a kérelmeket egyéni módon e, döntik el, vagy, vagy nézik meg. Hallottunk arról, hogy ez az alap egyfajta laboratórium is lehetne, és talán ez nem is annyira helytelen ez a megközelítés. Helyes ez, és az a helyzet, hogy az intézkedések, amelyeket ez az alap lehetővé tesz, természetesen fennáll az a veszély, hogy az Európai Szociális Alap programjait úgymond beszennyezik ezek az elemek. De hát minden esetre azt mondanám, hogy ezért kell ettől a szociális alaptól teljesen külön kezelni az EGF-et, és mindig esetenként egyedi elemzéseket kell készítenünk az egyedi esetekről. Minden esetre 2013-ig meg kell hosszabbítani, mindenki szólt erről a problémáról, az időtartamról, aztán valóban nagyon is komolyan kell arról a kérdésről tárgyalnunk, hogy, ahogy ezt a portugál képviselő is mondta, azon kell elgondolkozunk, hogy azt kell elérnünk, hogy ez az alap ne legyen egy olyan alap, amelynek nincsenek saját forrásai, ez egy nagyon jól ellátott alap kell legyen megfelelő költségvetési sorral a jövő a következő pénzügyi tervtől kezdődően. Önálló költségvetési sort kellene szentelni ennek az alapnak. Én azt gondolom, hogy fontos az a kérdés is, a futamidő kérdése. Nem gondolom, hogy a problémák csak egy területen léteznének. Minden szabályjal, amely jellemzi ezt a az alapot, azt hiszem, hogy rövidíteni lehetne az eljárás hosszát. Amikor bejelentenek egy tömeges elbocsájtást, onnantól kezdve, hogy kifizetik a támogatást. Már a pályázat benyújtását megelőző időszakban, tehát az elbocsátás és a pályázat benyújtása között 6-11 hónap van. Azt hiszem, ezen a területen azért lehetne rövidíteni az időn. Időt lehetne megtakarítani. Apró, pici módosításokkal. Még a rendeletet sem kell megváltoztatnunk, csak megfelelően kell tudni értelmezni, hogy mi is szerepel ott a tagállamok részéről is. És így van lehetőség arra, nem csak azt rövidíteni, amit a bizottság kíván rövidíteni időben, időbeli rövidítésről van szó, hogyha a pályázatot, amikor a pályázat vagy a kérelem a bizottságnál megjelenik, hogy a 82 napot töltenek ezzel a bizottságban. Szerintem azért azért még lehetne rövidíteni ezen a 82 napon, de parlamenti szinten is azt hiszem egy kicsit egyszerűsíteni kellene az eljárást, és így csökkenteni lehetne az időt. Azt hiszem, hogy a mostani idő felét ugyanolyan jól fel tudnánk használni. Tehát szerintem fele annyi idő alatt is meg lehetne találni a szükséges válaszokat. Most valóban túl hosszú ez az eljárás. Aztán még sok más aspektus lehetne említeni, de erre majd később visszatérünk. A vita nagyon is gazdag volt és fontos, és köszönöm szépen mindenkinek. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen az összes bizottsági tagnak és a vezetőségnek is ezt a gyümölcsöző munkát. Mi a szociális ügyekkel foglalkozó szakbizottságban úgy gondoljuk, hogy rendkívül fontos ügy, harc ez a globalizáció és kiigazítási alap jövője szempontjából, és a jelentéstevőjük is nagyon jó javaslatokat tett. Úgyhogy elnök úr, köszönöm szépen, meghagyom önnek a szavazás elnökletét, Úgyhogy jó szavazást kívánok! mes chers collègues, je propose de reprendre les travaux de la commission des budgets. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kérem, hogy mindenki foglaljon helyet, maradjon csendben. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy tegnap milyen döntéseket hoztunk a koordinátorok ülésén. Jelentéstevők kinevezésével kapcsolatban azt döntöttük el, hogy állandó jelentéstevőt fogunk kinevezni a pénzügyi tervezettel kapcsolatban, aki a rugalmassági eszközzel kapcsolatos jelentést fogja fémjelezni a banántermesztőkre vonatkozólag, és egy specializált jelentéstevő az ügynökségekkel kapcsolatban egy véleményt fog elkészíteni arról az ügynökségről, amely az új technológiákkal foglalkozik. Azután úgy döntöttünk még, hogy Jutta Haug első alelnökként a 2011-re vonatkozó költségvetéssel Szidónia képviselő közösen össze fogják fogni az összes többi szakbizottság költségvetéssel foglalkozó szak jelentéstevőit a következő napok során össze fognak ülni, el fogják mondani, hogy számukra mik, mik, milyen témák jelentenek prioritást, hogy ezeket figyelembe tudjuk venni. Szidónia jelentése, amely júniusba kerül a plenáris ülés elé, tartalmazhassa azokat az iránymutatásokat, amelyeket az Európai Parlament fontosnak tart, reagálva Lewandowski biztos javaslatára, még mielőtt a tanács hozzászólna. Más szempontból fontos az, hogy a delegációkkal kapcsolatban nagyon sok olyan tag volt, akit érdekeltek ezek a kiküldetések, főként a Palesztinába látogató kiküldetésünk, heten jelentkeztek erre, de ez már több, mint a kvótánk, és így nem fogunk tudni más delegációkba küldeni a Kobú részéről kollégákat, például az izlandi utazásra nem fogunk tudni senkit sem küldeni. Ezt szerettem volna elmondani, mert bizonyos képviselők, akiket esetleg Palentina, Palesztina érdekelt volna, esetleg mégis Izlandra szeretnének látogatni, hogy a vulkán kitörést megfigyelhessék közelebbről. A parlament kicsit konfúz helyzetben van. az Európa 2020 vagy 2020-as stratégiával kapcsolatban a parlamentnek el kell mondani a véleményét. Az összes parlamenti szakbizottságnak hozzá kell járulnia ahhoz, hogy mi is a parlament véleménye. És ez egy közös véleményként fog megjelenni a plenáris ülésen a frakció elnökök részéről. Éppen ezért meg kellene fontolnunk azt, hogy az átmeneti jelentés, amelyet Bőge úr fogalmazott meg, a pénzügyi terv félidős felülvizsgálatával kapcsolatban lenne a mi hozzájárulásunk a 2020-as stratégiához. Ugyanis mindenki tudhatja már azt, hogy az Európai Tanács a 2020-as stratégiát júniusi ülése során szeretné véglegesíteni. Ennyit szerettem volna az információk szintjén elmondani a koordinátorok ülésének döntéseiről. Úgyhogy most meg szeretném kezdeni a szavazást. Helga Trüppel jelentésével. egy rövid információ még a szavazás előtt. Egész éjszaka Helgára gondoltam. Ez egyébként nem a plegykalapokhoz kapcsolódik, itt büdzsé megfontolások szerepelnek, ugyanis szembe a hotelszobámmal láttam egy ö, ablakot, és ott láttam a visszatükröződve ezt a parlamenti épületet. Éppen ezért egész éjszaka azt néztem, hogy gyakorlatilag a parlament összes üléstermében égtek a villanyok. Tessék, itt van Helga, szegény Helga büdzsé, ami csak úgy elfüstöl. Úgyhogy ezt szerettem volna elmondani, az adminisztráció felé közvetíteni, mert azért egy kissé meglepő az, hogy az energiát ilyen szinten pazarolja az Európai Parlament. Ezzel ugyanis a széndiokszid kibocsátást növeljük, és a parlament büdzséjét pedig csökkentjük. Tehát talán éjszaka, remélem, hogy ma éjszaka végre sötét lesz az épületben. Nos, ezek után azt javaslom, hogy a szavazási listával folytattuk. Folytassuk a munkát. Röviden, illetve hogy nagyon szépen lassan fogunk szavazni, haladni, hogy ne legyenek politikai természetű hibák. Remélem, hogy nincsen túl sok néppárti képviselő itt én nekem úgy tűnik, hogy egyel több van. Hogyha egyel többen vannak, akkor én nem fogok szavazni. Ha kettővel vannak többen, akkor valaki másnak is fel kell áldoznia magát. Kettővel többen vannak. Hát akkor viszont azt szeretném kérni a illetékes koordinátortól, Rübig úr, lemond, akkor ön is a szavazatáról? Jó? Ez így elége? Megfelelő-e? Igen. Anna. Egy ö, személynek nincs itt a szavazólapja. Salvador. Hogyan lehet megoldani a néppárt problémáját? Szükségünk van e a szavazókártyákra. Elnök. Mi ketten, Rüdig úr és jó magam nem fogunk szavazni, ezzel a néppárt problémáját megoldjuk. A liberálisok is megoldották a problémáját, problémájukat, úgyhogy elkezdhetjük a szavazó lista haladását egyes módosítás mellette, ellene, köszönöm, tartózkodók, egy valaki, elfogadva. Kettes módosítás, elnézést, nem. Van egy kompromisszum, amelyet a jelentéstevő terjesztett be, itt van a szöveg mellette de úgy tűnik, hogy nem mindenki. Akkor, vár, akkor tegyék fel a kezüket, hogy meg tudjuk számolni. Vingt quinze Et donc, l'amendement est adopté. Elfogadva. Akkor most mondhatjuk-e azt, a hármas bekezdést elrendeztük. Jó. Akkor következik a hármas bekezdés, ez a kettes módosítás. Külön szavazást kértek, Itt úgy tűnik, hogy az első rész nem fedi le, a figures-ig tart ez az első rész. Ki az, aki mellette van? Ellene. Köszönöm. Elutasítottuk. Második részt lefettük. Fogan úr hármas módosítását szintén lefettük. Következik a négyes módosítás Trüppel asszonytól mellette ellene. Köszönöm. Elfogadva. Ötös jelentéstevőtől mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadva. Ugyanaz a többséggel. Hatos. Köszönöm. Mellette. Ellene. Tartózkodók. Senki. Tartózkodók ketten. Ezt is elfogadtuk. Hetes módosítás. Fogan úr szóbeli módosítással él a jelentéstevő. Tehát itt van egy jelent, jelentéstevőtől származó szóbeli módosítás. Meg is adom a szót neki, hogy Fogan úrhoz kapcsolódva magyarázza el a módosítást. Je, je euh, on, on me dit que le rapporteur peut accepter... Azt olvasom, hogy elfogadja a jelentéstevő ezt a módosítást, de az utolsó mondatot nem. De azt kéri, hogy a 14-es bekezdésbe tegyük be, feltételként, annak érdekében, hogy felszabadítsuk azokat a tartalékokat, amelyek a könyvtárhoz kapcsolódó új pozíciókhoz szükségesek majd. Vogan úr egyetért? Igen, nagyszerű. Akkor ezt ebben a formában kérem, hogy szavazzák meg a 14-es bekezdéshez kapcsolódva. Ki az, aki mellette szavaz? Azt hiszem, hogy ez ugyanaz a többség, mint az előbb. Nem csak a néppártról van itt szó, 18. Akkor ez azért eléggé szűk többség, de azért elfogadtuk a szóbeli módosítást. Nyolcas módosítás jelentéstevőtől mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Kilences módosítás mellette, ellene, tartózkodók, nincsen, elfogadva. Tízes módosítás mellette, ellene, köszönöm, tartózkodás, senki, ezt is elfogadtuk. Salvador Garriga következik, aki kérte a szót. Köszönöm szépen. Szeretnék utalni a 16-os bekezdésre, amelyhez módosításokat terjesztettünk be. Különböző módosításokról van itt szó. Az egyiket Vogan úr, amely eredetileg 14-es számot viselte, de aztán mi a néppárt részéről magunkra vállaltuk ezt a módosítást, és egy kompromisszumot javasolnánk a helyébe, amelyet, hogyha elfogadnának a többi frakciók, akkor ezt kellene megszavazni, ezt most fel is olvasnám. Azt kéri, hogy mindazon irányelvek és európai parlamenti állásfoglalások, amelyek egy részletes költség elemzést tartalmaznak a tartalékképzéssel kapcsolatban. Hogyha ezt így elfogadottnak tekinthetjük, akkor visszavonnánk a mi módosításainkat. Elnök, köszönöm szépen. Ez így rendben van? Ez egy kompromisszum a két frakció között? Igen, jó. Jelentéstevőnk elfogadja támogatja? Támogatja a jelentéstevő, vagy sem? Kérem, hogy lefelé ö, mutassa a mutató a hüvelykújját, mint ahogyan a római cirkuszban volt szokás. Ez elég rossz a gladiátorok számára, hogyha így mutogatunk. Nos, hát nézzük akkor a néppárti gladiátorokat. Azt hiszem megint egyet többen vannak. Úgyhogy akkor kérem, hogy még egy póttag ne szavazzon. Akkor Fósz úr nem fog szavazni. De egyébként gratulálok a néppártnak, hogy ilyen sokan jelen tudnak lenni, de hát hirtelen már szinte kicsit túl sokan vagyunk. Mindezzel együtt folytassuk a munkát. Tehát akkor a kompromisszumot szeretném megszavaztatni, de ezt nem támogatja a jelentéstevő. Ki az, aki ennek ellenére támogatja? Köszönöm, ellene. Köszönöm szépen, megvolt a többség mellette. 15-ös módosítás, 18-as bekezdéshez jelentéstevőtől mellette. Köszönöm, ellene. Köszönöm. Tartózkodók, elfogadtuk. 16-os módosítás, jelentéstevőtől mellette, ellene, köszönöm, tartózkodók, ketten, elfogadva. 17-es mellette, köszönöm, ellene, tartózkodók, ezt is elfogadtuk. 22-es bekezdés 18-as Vertman képviselője módosítása mellette, ellene liberálisok, zöldek, és Portas úr is, hirtelnyében. De ennek ellenére megvan a többség mellette. Tehát elfogadva. 19-es Haglund képviselőtől, kompatibilis a 18-assal, tehát ezt megint csak megszavaztathatjuk. Nem tudom a jelentéstevőnek mi a véleménye erről. Van egy vélemény a 19-es módosításról? Azt hiszem, ez egy politikai természetű kérdés, úgyhogy én magam tartózkodni fogok. A frakcióban kell ezt majd megvitatnunk. Tehát akkor a bölcsességükre dön, bízzuk. Ki az, aki mellette szavaz? Mellette. Szóval számoljuk meg mert azért a népi bölcsesség nem mindig világos. Ellene. Tizenkilencen ellene, és tartózkodik a jelentéstevő, tehát elutasítva. Következő a 20-as. Holmeyer képviselőtől támogatja a jelentéstevő mellette, ellene tartózkodók nincsen elfogadva. 21-es módosítás, Holmeyer képviselő, két részben fogunk erről szavazni. Első rész, to finance assistance statutes résznél áll meg. Megint csak a bölcsességünkre bízunk? Nem. Ellenzi a jelentéstevő. Tehát akkor első rész mellette. El, ezt megint megszámoljuk. Ellene többen vannak ilyenek. Ezt elutasítottuk. Most ezt a második részt szintén nem támogatja a jelentéstevő mellette. Úgy tűnik, hogy most azért többen vannak ellene. Köszönöm. Tartózkodók többen vannak azok, akik támogatják, tehát a második részt elfogadtuk. 22 Holmeyer asszonytól, ezt is két részre osztjuk. Első rész calls for. Ki az, aki mellette szavaz? Köszönöm, ellene. Köszönöm. Tartózkodók. Elfogadva. Második rész. Mellett. Ez támogatja a jelentéstevő. Ki az, aki mellette szavaz? Köszönöm, ellene. Liberálisok. Tartózkodók. Nincsenek. Úgyhogy akkor a liberálisok elszigetelődve nem támogatják. Tehát Holmeyer képviselőit elfogadjuk. 23-ast visszavonták, 26-os bekezdés 24-es módosítás jelentéstevő asszonytól mellette ellene tartózkodók nincsenek elfogadva. 25-ös okafogyottá vált, 26-os kompatibilis, bocsánat, ez már a 27-eshez tartozik, és ez a 26-os módosítás mellette ellene tartózkodók Elfogadva. 32-es bekezdés. 27-es számú módosítás. Haglund és Álváró uraktól. Van itt egy szóbeli módosítás, amely módosítja mindezt. Itt van önök előtt a szöveg, in the same annex. És így tovább. Buildings in Strasbourg. <laughs> surtout quand on les laisse allumer la nuit. Főként, hogyha nem hagynák égve a lámpákat éjszakára, tehát Brüsszelben, Luxemburgban és az utazás során egyaránt. Ki az, aki támogatja? Footprint ügy. Ki az, aki mellette van? Ah euh, je ne commente pas à ce stade. 23. Qui est contre Ellene Jó, hát ez a téma nem érdekli úgysem a néppártot, tehát akkor a 27-est elfogadtuk. 30 34-es bekezdés, 28-as módosítás mellette. Ki az, aki ezt támogatja? 28-as módosításról szavazunk. Ezt uh, meg kell számolni. Ellene. Tartózkodók elutasítva. 29-esről szavazni fogunk, teljes formájában, sőt, nem, bocsánat, két részben fogunk róla szavazni. Első rész, without changing the current rules. Ki az, aki ezt támogatja? Mert ellene? Köszönöm, tartózkodók. Első rész elfogadva, második rész. Odáig, hogy az utolsó részt töröljük. Ezt nem akarja egyébként a jelentéstevő. Tehát ki az, aki a törlést támogatja? Számoljuk meg. Tizenheten, tizennyolc. Ellene ébredtek a szocialisták. Tehát 17-en mellette, 16-an ellene, tehát a második része a módosításnak el van fogadva, ezzel töröljük az utolsó mondatot. 30-as módosítás Vogan úrtól, amely kompatibilis, ki az, aki támogatja? Számoljuk meg ismét. Tehát ki az, aki mellette szavaz, Vogan úr módosítása mellett kiszavaz. Köszönjük. Baloldal plusz liberálisok. Tizenheten összesen. Ki az, aki ellenzi, ki az, aki nemmel szavaz. Hányan vannak akkor pontosan? Segítenének? Kezdjük előről. Mellette. Oké. Okay. Euh, donc, il est adopté. 21. Elfogadva. 31-es mellette ellene tartózkodók elfogadva. 32-es jelentéstevőtől mellette ellene tartózkodók elfogadva. Miután ezt elfogadtuk, ezért a 33-as első része el, ö, okafogyottá vált, de a The Service is Responsible egészen odaig, hogy The Year, erről szavazunk mellette. Ellene 19-18 ellenében nincsenek tartózkodók, úgyhogy elutasítva. 40-es bekezdés. Ne haragudjanak, újra kell kezdenünk a számolást. Mindenkinél itt van-e a lap, szavazókártya. Igen, mindenkinél itt van. Bravo! akkor mégiscsak szavazni kéne a kártyával. Tehát következik a 33-as módosítás utolsó része Háglund és Álváró uraktól. Megnyitom a szavazást. Jó magam, viszont nem szavazom. Lezárom a szavazást. Túl sokan lennének a néppártól? Tehát, 41-ből 21 mellette, 19 ellene. Tehát akkor ez 21-18 ellenében Hú, de nem, bocsánat, akkor 20-19 ellenében, hát kicsit bonyolult, de nem baj. A lényeg az, hogy elfogadtuk. Következik a 40-es bekezdés, 34-es módosítás, mellette, ellene, elektronikus szavazás. Megnyitom a szavazást de jó magam nem szavazok, lezárom a szavazást. 23-an mellette, 15 en ellene elfogadva. 35-ös visszavonták, 36-os okafogyottá vált, mert a 34-est elfogadtuk. Következő bekezdés, 37-es módosítás Vogan úrtól első rész, vége, highlights, pont, pont, pont, urgency, ezt támogatja a jelentéstevő mellette. Elektronikusan szavazunk, hogy meg leegyszerűsítsük az életünket. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. 22-en mellette, 18-an ellene, elfogadva az első rész, második rész. Ezt viszont nem támogatja a jelentéstevő, ki az, aki viszont mellette szavaz. Ellene, többség ellene. Elutasítva 38-as. Fernándes úr két részben. Első rész vége, request to deepen the study regarding fixed costs. Ezt támogatja a jelentéstevő, ki az, aki mellette szavaz, többség, ellene, tartózkodók, első rész elfogadva. Második rész, ezt nem támogatja a jelentéstevő. mellette, többség ellene. Második részt is elfogadtuk. 39-est visszavonták, utolsó módosítás. Trüppel asszonytól, mellette, ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. Végső szavazás elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 36-an mellette, 4-en ellene, és nincsenek tartózkodók. Gratulálunk Helga Trüppelnek, és köszönöm szépen mindenki másnak is a szavazást. ezt szeretném mondani azt, hogy a szabályoknak megfelelően van egy nyilatkozat, amelyet a bizottság és a tanács mondtak. Ezt most felolvasom. Of the concerns expressed by the Registrar of the Court of Justice and by the Secretaries General of the Court of Auditors, the Committee of Regions and the Economic and Social Committee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 Tehát ez idáig tartott. Következik egy következő szavazás. Jutta Haug javaslatáról van szó, erről fogunk szavazni. Itt három véleményről fogunk szavazni. Ezek a piacfelügyeleti rendszerekre, a bankfelügyeleti rendszerekre, valamint a biztosítási piacra, illetve a nyugdíj biztosítási rendszerre vonatkozólag. Ezekről blogban fogunk szavazni, hogyha nincsen gond ezzel kapcsolatban. Itt három véleményről van tehát szó. Jutta? Röviden. A módosítók, a szóbelék és a többi módosító a mi beszélgetésünk eredményei részben válaszok is a kérdésekre. Ha megengedik, egy dolgot említeni. Ugye már Salvador bejelentette azt, hogy a népát, tehát mindig ugyanazokat a módosítókat akarja. Giovanni Colino ezeket be is nyújtotta. A szocialisták, eh, hogy is mondjam, új módosított készített szóbelit, ezt mi írásba foglaltuk, de a szobeli módosítóhoz szeretnék egy újabb szobeli módosítót hozzátenni. Annak érdekében, hogy Reimer bőgével eh, egy hullám hosszan legyünk, nem midterm review lesz, hanem review. A midterm az időközi töröljük ennél a szobeli módosítónál. Ennyi, amit mondanék. Tehát azt mondjuk, hogy megerősíti azt a kérést, hogy a jelenlegi éves pénzügyi keretet vizsgálják felül. Jó, tehát akkor itt koherensek vagyunk, mindenkivel egyetértünk, minden egyes, a többi történettel is összhangban vagyunk. Akkor szerintem blokkban szavazhatunk. Elnök, azt javaslom, hogy szavazzunk blokkban, ezzel a szóbeli módosítóval, amit Jutta fordított meg ki, fogalmazott meg mellette. Köszönöm ellene, köszönöm tartózkodás. Nem volt tartozkodás. A három vélemény tehát jóvá hagytuk. Gratulálunk Jutának. Következő most Giovanni La Via véleménye készült el a közös agrárpolitika jövőről, ha van jövője, 2013 után. Van néhány módosítónk, tehát kérem szépen vegyék elő a szavazólistát, az egyes módosító melyet a liberálisok adtak be, a jelentéstevő támogatja, ki még, ki van ellene, egy ellene, tartozkodás nincs, akkor elfogadva. A C preambuló bekezdés, három módosító van, a kettes mellette, köszönöm ellene, köszönöm kettő ellene, tartózkodás nem volt jóváhagyva. Hármas módosító Abbát és Krüni kollégek részéről okafogyottá válik, hiszen a kettes megszavaztuk, viszont a négyes módosító, a Vertman féle, a jelentésnek ellenzi, ki van mellette. A négyes Vertman mellett ki van. Akkor legyen elektronikus szavazás, mert úgy tűnik, hogy ha, Bika nem mondják, hogy a vélemények eltérnek. A szavazást megnyitom, a szavazást lezárom, az elektronikus szavazást. Én még nem szavaztam. Pillanat, figyelem. Nem tud jól számolni a gép, kínlódik. Igen, nem jelenik meg az én készülékemen? Jó, hát akkor azt mondja, hogy elutasítva 23 nemmel ötös Grelé asszony jelentéstevő támogatja, ki támogatja még az ötöst sokan, kivált kivéve Grölé asszony frakciója, ez furcsa ellene. Azért vannak ellene, vannak ellene, kevesebben tartózkodás nincs. Elfogadva. Grali asszony benyújtotta a hatos módosítót. Részenketi szavazást kért külön szavazást. Első rész, ami Whereas Figerrel végződik, a jelentéstevőnek nem ismerjük a véleményét, ellene van, jó, ki van mellette, az első, a 6 per 1-es, ellene, köszönöm, a zöldek ellene vannak, tartózkodás, a 6 per 1-et elfogadtuk, 6 per 2, a jelentéstevő ellene van, emphasizes farmers, ki van mellette, Egy kicsit fél, félénkek a baloldaliak, ellene a jobb oldal elutasítva. Nincs tartózkodás. Hetes módosító. Greli asszony nagyon aktív, ez is az övé, itt is egy szabadás lesz. Az első rész, whereas GDP, a jelentéstevő támogatja, ki támogatja a 7 per 1-es. Köszönöm szépen, ellene. Tartózkodás. A zöldek tartózkodnak. 7 per 1-es elfogadva, 7 per 2, a többi ellene van, ki van mellette, 7 per 2-es. Mellette. Ellenőrizzük akkor elektronikusan, a szavazás megnyitom. A szavazást megnyitom tehát, köszönöm, a szavazást bezárom. 15, elnézést. Nincs nálam semmi. A képernyőm 15 igent láttam, de eltűnt. Elnézést kérek, a képenyőmről, most nincs semmi. Hát akkor a szavazást megnyitom, a szavazást bezárom. 12 igen, 20 nem. A elutasítva 7 per 2-es. 8-as Gölli asszonyféle módosító jelentéstevő támogatja, ki támogatja még? Köszönöm, ellene, ki van? Tartózkodás. A zöldek liberálisok ellene, de ők kisebbségben vannak, tartózkodás, elfogadva, kilences módosító. A liberálisok részéről a jelentéstevő támogatja, ki támogatja. Köszönöm, ellene. Köszönöm, tartózkodás. Elfogadva. Kompatibilis a tízessel, amelyet Köröli Asszony készített, a jelentéstevő támogatja, ki támogatja még. Köszönöm, ki van ellene. Köszönöm, tartózkodás. Köszönöm. Elfogadva. 11-es módosító a liberálisok részéről itt is részenkéti szavazás van. Az első rész a Well Common-ig tart, a jelentéstevő támogatja, ki támogatja még. Köszönöm, ellene. Köszönöm, tartózkodás. Első részt elfogadtuk. Második rész, jelentéstevő ellenzi, Ensuring Seasons-szel, ki van mellette, ellene, a többség ellene van, a második rész elutasítva. 12-es Durand asszonyé, akkor válik okafogyattá, ha elfogadjuk a 11-est. De a 11-esnek a felét fogadtuk el. Szerintünk okafogyattá válik-e Durand asszony módosítása? Durand asszony fele okafogyattá válik. Egyik fele, tehát Durand asszony egyik fele, még megvan. A jelentéstevő elmondaná, hogy szerinte a 12-es okafogyottá vált-e, vagy sem. On me dit, on me dit oui. Azt mondják, hogy igen. Azt mondják, hogy a 12-es módosító Duranyasszony sajnáljuk, okafogyottá válik. Vertman asszony 13-asa kompatibilis a 11-essel. A jelentéstevő ellenzi. Ki van mellette? Köszönöm, ellene, a nagy többség ellene tartózkodás, tehát elutasítva. Most pedig van egy szóbeli módosítónk, a 3A, a jelentéstevője azt hiszem, a szóbeli módosítást megkapták. To, il faut add the words. Oda kell tenni CAP and thus ensure a CAP adequately financed in a fair manner. C'est un amendement qui a du poids. Ennek azért van súlya, ennek a módosítónak ki van mellette. Köszönöm. Ellene. A liberálisok, és néhány egyéb kolléga tartózkodás a zöldek részéről. Jó, nem volt almódosítás. Én a Faumán a hármas bekezdés, kettő módosító. Holmeyer asszonyé, 14-es mellette. Ellene. Elnézést, de ellenőrizzük ezt elektronikusan, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Aha, 19, igen, 20 nem. Elutasítva. 15-ös asszony, a jelentéstevő nem támogatja, ki van mellette, 15-ös mellett, Vertman és néhány zöld, ki van ellene, a többség, tehát elutasítva. Most pedig rátérünk a négyes bekezdésre. A B kompromisszum, amely felváltja a 16-os módosítót, megvan a módosító szövege mindenki előtt. Elnézést, a 16-os, 17-est egyesíti a B kompromisszum. Mellette köszönöm, ellene köszönöm, tartózkodás. Négy tartózkodás, tehát elfogadva és felváltja a 16-os, 17-es. 18-as Durand módosító, a jelentéstevő ellene van. Ki van mellette? Kevesen ellene, sokan, tehát elutasítva. 19-es Türan asszonyféle módosító, tovább is ellenséges jelentéstevő mellette, ugyanazok, ellene, ugyanazok, tehát elutasítva. A 20-as Jens a 20-ast szavazásra bocsáthatjuk, hiszen 19-es nem fogadtuk el. Mellette ugyanazok, és a liberálisok is. Egy kis kavarodás alakult ki. Elnézést kérek, mondja az elők. Jensen asszony módosítója a huszas melyet támogat Bülant asszony és Jensen asszony. De a két frakció szavazata nem elég. Ki van? Kik vannak ellene? A nagy harcosok a kisebbség vereséget szenvedett. Elutasítjuk. 21-es, Abad Gröni úré, ki van mellette? Aha. Ellenőrizzük. Én úgy érzem, hogy eltérő vélemények lesznek. A szavazást lezárom. 23 igen, 16 nem elfogadva. Azt aztán így a 22-es okafogyottá válik. 26-os bekezdés, 23-as módosító, 24 25 öt felváltja a C kompromisszum, amely mindenki előtt megtalálható. Ki van a C mellett? Köszönöm. Ki van ellene? Egy ellene, egy tartózkodás, elfogadva. Most a Jensen az, hogy 26-osát szavazzuk meg, ki van mellette, a jelentéstevő is mellette van, köszönöm szépen ellene, egy ellene egy tartózkodás, nincs tartózkodás pontosabban, ezt elfogadtuk, ezt a módosítót. Most pedig nézzük meg, a végső szavazást elektronikusan szeretnék végrehajtani, a szavazást megnyitom, a szavazást lezárom, A szavazást lezárom. És 33 igen, 2 nem. És 3 tartózkodás. Gratulálunk jelentéstevőnknek, Lavia úrnak. Most pedig rátérünk a következő, a 18-as pont, Súrján László nem javasol semmit. A 19-es Manka úrnak sincs nem javasol semmit, azonban átcsoportosításról van szó, most pedig megszavazzuk Manka úr jelentését. Egy per 2010-es költségvetés módosítás első szakasz parlament. Nos, egy kicsit különleges kontextusba ágyazva a helyzetet, szavazunk, mert amikor most, ahogy éppen beszélünk, a koreper most szavaz éppen. Tehát két megoldás kínálkozik. Az a lehetőség, amely jogilag tiszteletben tartva a szabályokat, a legfedhetetlenebb, az lenne, hogy a koreper ugye szavaz, de nem ezt javaslom, ezt a megoldást. Azt javaslom, hogy szavazzunk, tudván azt, hogy a szavazatunk, vagy a szavazásunk függ persze attól is, hogy mi történik a koreperben. Kapcsolatban álltunk az elmúlt napokban, a jelentéstevő és az elnök a koreperrel felvett a kapcsolatot, és joggal gondolhatjuk azt, hogy a korepel szavazása meg fog felelni a miénknek. Ez azt jelenti, hogy most a plenáris elé ül, terjeszthetjük ezt a jelentést májusban, és alkalmazhatjuk azokat a szabályokat, amelyek ebben a költségvetés módosításban szerepelnek, a 2010-ben, méghozzá június 1-től egy hónapot késünk az eredetihez képes, ez a szabály az azt jelenti, hogy a parlament költségvetését megemeljük személyi és egyéb ügyekre, amelyek abból adódnak, hogy a Lisszaboni szerződés kapcsán olyan feladatokat ruhasznak ránk. Nos, hogyha nem szavazunk ma, akkor továbbra is húzzuk az időt ezzel. Azt hiszem, hogy inkább most kellene szavazni, ha egyetértenek. A koordinátorok egyetértetek ezzel, szerintem szavazzunk ma, persze fenntartva azt a ö, feszültséget, illetve hát tudván azt, hogy a koreper is szavaz, és van egy módosító. Elnézést, van egy módosító, van egy módosító, amelyet Helga Trüppel nyújtott be. A aki szót kér, hogy ezt bemutassa. Köszönöm szépen, elnök úr. Csak azt akartam elmondani, hogy miért készítettem ezt a módosítót, mert az én frakciómban vita zajlott ezzel a kérdéssel kapcsolatban, nyilván tudja képzelni, nem annyira más a helyzet, mint a többi frakcióban. Éppen ezért ezt a módosítót azért készítettem, hogy azok számára, akik ellenzik azt a lehetőséget, hogy politikai, politikai akaratokat, akaratokat kifejezik, én támogatom ezt az első részt, de szeretném, ha megértené, hogy miért kellett ezt a módosítót benyújtanom. Nagyon jó mondja az elnök, köszönöm szépen, Helga. A jelentéstevő esetleg szeretne erről szólni, erről az új módosítóról kérdezem. Ďakujem, pán predseda. Ja som včera navrhol... Köszönöm szépen, elnök úr ugyanazt javasoltam a frakciómnak, mint ön, hogy szavazzunk ma erről a költségvetés módosításról, csak így lehet eljárni, két megjegyzéssel élnék. Ha jóvá hagyjuk ezt a költségvetés módosítást májusban az Európai Parlamentben, az azt jelenti, hogy alacsonyabb növekedést érünk el, egy millió euróval kevesebbet érünk el, az 1,1 az asszisztensekre és más személyzeti költségekre is vonatkozóan csökkenéssel, számít, csökkenéssel számíthatunk. Ennek lesz hatása a 2011-es költségvetése, hiszen nagyobb lesz a megmaradt növekedés, mint a javasolt tervezetben. De köszönöm szépen a javaslatot, és azt hiszem, hogy szükséges az, hogy ma szavazzunk. Köszönöm, elnök. Köszönöm, jelentéstevő úr. Mit gondol Trüppel asszony módosításáról? Negatív a véleménye. Fernand úr kért szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Mi is úgy gondoljuk, hogy ma kell szavazni, úgyis már késekedést szenvedtünk a többi intézmény miatt, nem magunk miatt, és ezt a problémát mielőbb meg kell oldani. Éppen ezért mi úgy gondoljuk, hogy helyesen járt el, elnök úr, és a koordinátori ülésen is így döntöttek, ami a módosított életé mi ellenezzük a zöldek javaslatát, mert az a kötelezettség, amelyet magunkra vállaltunk, fenntartandó elnök. Tehát akkor rátérhetünk a szavazásra. Most szavazásra bocsájtom az egyedüli módosítót, Tröpel asszonyét. A jelentéstevő nem támogatja, ki támogatja Tröpel asszony módosítóját? Köszönöm. Álvaro úr is. Önnek joga van, de be kell, hogy számítsa öntés. Ki van ellene? Köszönöm szépen. Tartózkodás, egy tartózkodás elutasítva. Most pedig egy állásfoglalásról, a jelentésről, a jelentésről talán elektronikusan kellene szavazni, a jelentés egészéről ünnepélyesebb hangulatban tesszük ezt, azt hiszem, a szavazás megnyitom. A szavazás bezárom. A szavazás bezárom. 31 igen, 2 tartózkodás, 3 e, el, elevetés, gratulálunk Manka úrnak. Több hipotézis van, ott feltéve, hogy a koraper végül is nem szavaz, ez lehet, lehet, hogy elnapolják a szavazást. Ebben az esetben én nem tudom az én szavazásommal, vagy a mi szavazásunkat a plenáris ülés elé terjeszteni. A tanácsnak kell előbb megetenni. Elég valószínű persze, hogy szavazni fog a koreper, és úgy szavaz, ahogy mi szeretnénk, akkor be tudjuk tartani az ütemtervet, hogy májusban kerül ez a téma a plenes ülés elé. Ah, feltételezve, hogy a koreper másként szavaz, mint mi szeretnénk, akkor ugye egyeztető tárgyalást kell ö, megszervezni. Hát meglátjuk majd. Igen, mondja az elnök. Azt mondják nekem, hogy a koreper nem szavaz ma, úgy döntött most mondják nekem ezt a hírt. Hát akkor betesszük a hűtőbe ezt a szavazási eredményt, betesszük a hűtőbe. Hát jó, jó, jó. Salvador, tessék. Bueno, esa, esa información desde luego no nos la esperábamos ninguno. Köszönöm. Erre a híre nem számítottunk, elnök úr. De azt ne felejtsük el, hogy lesz május 4-én egy rendkívüli közlekedési tanácsülés, és remélem, hogy a tanács a költségvetés módosítás mellett fog szavazni május 4-én. De egy új koreperre is szükség van azért, hogy ez a miniszterek tanácsában A pontként kerül napirendre, ahhoz eh, koreper kell portásul. Kérdésem van, elnök úr. csak azért, hogy tudjam, ha a plenárison szavazunk, akkor retroaktív lesz érvényes a költség, költségvetés módosítás május 1-től. Ezt kérdezem. Mi úgy gondoljuk, hogy nem. Az előadó és én így gondoljuk. Úgyhogy ez azt jelenti, hogy megtakarításokat eredményez a költségvetés számára. De azért ez nem veszi el a kedvünket, folytatjuk a munkát, a szavazást befejeztük. Nem, elnézést, a szóbeli kérdés. Már felhoztuk ezt a kérdést tegnap. Az előadó átadott nekünk egy utolsó verziót a szobeli kérdéséből, miután nagyon sok hozzájárulást kapott, főként a szocialista frakciótól, úgyhogy Görán Fennek adom át a szót, Göránnak, aki szót kért. Majd köszönöm. Azt javasoltuk Reimer Bögének, hogy két helyen kisebb változtatásokat hacson végre a szövegében. Szerintem egyetért. Az elsőnek az az oka, hogy még mindig úgy gondoljuk, hogy hangsúlyozni kell, hogy ez a szóbeli kérdés nem csak a Lisszaboni szerződéssel függ össze, hanem egy másik kérdéssel is, általánosabb kérdéssel, mégpedig a plafonokkal. Éppen ezért azt szeretnénk javasolni, hogy a címben pontot tegyünk a 2013 után, ez azt jelenti, hogy a felülvizsgálat szót elfogadjuk, bár mi a review helyett a revision szerettük volna, de rendben van, a cím az lesz Review the Multi-Annual Financial Framework 2007-2013 pont. Ez az első rész, majd pedig, hogyha megnézzük a az ötödik bekezdést, ami a Lisszaboni felülvizsgálattal kezdődik. Itt némi kis nyelvi változást javaslunk, mert a végén itt zárójel van, és mi nem az IIA működését akarjuk megváltoztatni mert itt csak a bizottságnak egy jelentéséről van szó, ez az IKM-ről van szó. A Lisszaboni felülvizsgálatban a már meglévő IKM és több éves pénzügyi terv változtatására vonatkozik lezárva, stb. Tehát egy kicsit pontosítva ezt az ötödik bekezdést. Úgy látom, hogy az előadónk egyetért ezzel a két javaslattal. Ha úgy érezzük, hogy megállapodtunk, Portás úr szeretne hozzászólni, egyetért, felemelte a karját, ez azt jelenti, hogy egyetért. A szavazás, ki van mellette, szóbeli kérdés, ellene, egy, tartózkodás, így gratulálok az előadónak, köszönöm a bizottság, Költségvetési Bizottság összes tagjának, aki részt vett a szöveg kidolgozásában. Most akkor a szavazást befejeztük a szóbeli kérdéssel, és van itt még néhány más pont, amit gyorsan meg kell vizsgálnunk. A banán, 21-es pont. Már Strasbourgban egy első gyors eszmecserét tartottunk, de Községvetési Bizottság tagjainak fele nem tudott Strasbourgba jönni a vulkán miatt, és nem tudott részt venni az intenzív banánvitában. Mivel ez a kettes módosító, költségetés módosítás a bizottság részéről a 2010-es évre, Súrján Lászlót megkérdezem, hogy szeretne-e már ma az érzéseiről beszámolni, vagy nem. Önnek adom át a szót, előadó úr. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák, röviden szólnék. Kifejeztem már érzéseimet Strasbourgban. Ezek negatív érzések voltak a banánügyet illetően. Nem a banánnal van a baj, hanem a módos, vagy a javaslattal. Viccelődtem, amikor azt mondtam, hogy a banán olyan formájú, mint a bumeráng ami vissza tud repülni. Éppen ezért azt gondolom, hogy álláspontunk negatív kell legyen. Miért? Ez egy plusz kiadás, egy plusz tétel. És általában a rugalmassági eszköz az, amely segítségével kezelni lehet új jellegű dolgokat. A rugalmassági eszköz egy részét a javaslat értelmében használjuk fel, de alatt a százalékos arány alacsony. A javaslat kísérleti projekteket is érint. A kísérleti projekteket csökkenteni, amelyekben megállapodunk néhány hónappal ezelőtt, ez szerintem tönkre teheti ezeket a kísérleti projekteket. Tehát a kísérleti projektekre fordított pénz annyira alacsony, hogy az egész gondolat, az egész ötlet összedőlhet. Éppen ezért néhány hang, olyan hangokat lehet hallani, hogy a tanács nem szeretne egy penit sem, egy centet sem kiadni a tartalékból. Éppen ezért a vélemények eltérőek lesznek a tanácsban és a parlamentben. És ebben az esetben az új szabály értelmében a legjobb megoldás, ha nincs megállapodás, és a bizottságtól új javaslatot kérjünk. Csak azt akarom mondani a kollégáknak, akik nem tudtak eljönni Strasbourgba, hogy az előzetes tárgyalás vagy vita során senki nem volt ez ellen, még támogatást nyertem a többi frakciótól is, és mostanáig fenntartom álláspontomat, amely két részből áll, várjuk ki, hogy mi lesz a tanács ülésének eredménye, és ha tudjuk, hogy mi az ő véleményük, akkor még dönthetünk arról, hogy mit szeretnénk tenni. Ha nem lesznek készen, nem lesznek készek arra, hogy felhasználják a rugalmasági eszköz, akkor azt javaslom, hogy ne legyen megállapodás. De ha a tanács álláspontja ettől eltérő lesz, akkor majd mi is meggondoljuk magunkat újra. Azt hiszem, hogy nem kellene most szavaznunk. Nem lenne észszerű vagy józan elnök. Nem is akartunk szavazni, a bizottság részéről kapja meg egy kolléga a szót, miután kicsit frusztráltam az előbb, amikor nem adtam meg neki a szót, most pedig a védőbeszéd számára megadom a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, elnök úr, hogy lehetőséget ad nekem arra, hogy szóljak. Ami a költségvetés módosítást illeti, szeretnék emlékeztetni arra, hogy 2009. szeptemberében a bizottság módosító indítványjal élt, költségvetés módosítás javaslattal, vagyis, hogy a kísérő intézkedések számára, a banán termelő országok számára, Ákácsi országokról van szó, plusz támogatást nyújthasson, hiszen az aténi megállapodás során a tarifa kérdésekben ezek az országok rossz helyzetbe kerültek. A tárgyalások folytak annak idején, ennek költségvetési kihatása is volt, de ezeket akkor még nem ismertük, mert a megállapodás december közepén lett megkötve. A bizottság eh, már akkor tudta, hogy itt lesznek eh, költségvetési kihatások, és akkor a 2010-es évre még 75 milliós márzs eh, állt rendelkezésre. Majd miután a 2010-es költségvetést elfogadták, akkor kötötték meg az említett megállapodást, a bizottság akkor megpróbálta megkeresni, hogy az intézkedéseket milyen eh, forrásokból lehetne finanszírozni. 190 millió 2010-2013-ra, és eh, először 2010-ben érinti, 11-ben érinti ezeket az országokat a negatív hatás. Az első évben a preferencia, amit most élveznek, el fog tűnni. Ennek alapján a bizottság megnézte, hogy hogyan lehetne az év során átcsoportosítani, és az e- átcsoportosítás egy része a harmadik országok fejlesztési programjából érkezik, a másik a Food Facility-ből. 2009-ben a kiadások eh, egy részét eh, már megelőlegeztük, hogyha a következő évben ez kiegyenlítődik, éppen ezért a bizottság azt javasolja, hogy a program felét a négy előirányzott évre az átcsoportosításból finanszírozza, majdnem 76 milliós márzsot használnánk fel a 2010-2013-as időszakban és mozgosítanánk a rugalmassági eszközt is, mégpedig 18,3 millió értékben. Ez a logikája és az eredete a bizottsági javaslatnak. Szeretném még hangsúlyozni, hogy van itt egy timing egy időzítési elem is, mivel 2010-ben lesz hatása az AKC országokra ennek a ratifikált egyezménynek vagy megállapodásnak. A bizottság, szakbizottság tagjainak figyelmét felhívnám arra, hogy az AKC országok esetében megoldást kellene találni, olyat, ami minden félnek megfelel. Köszönöm. Köszönöm szépen. Úgy érzem, hogy nagyon világos volt ez a, az expozév. Jelentős összegekről van szó, és ahogy az előadónk már jelezte, annyira szoros, szűk a költségvetésünk, és olyan kicsi a mozgásterünk, hogy még ha nagyon megalapozott is a kérés, ez igen kényes politikai problémákat vet fel, és ezt az illetékes parlamenti szakbizottságokkal együtt kellene megvizsgálnunk azon bizottságokkal, amelyek az AKC problémákat kísérik, követik, például a Fejlesztési Bizottsággal. A koordinátoroknak már elmondtuk ezt, hogy itt a, szerv, a parlamentben jobban meg kellene szerveznünk a munkát, például itt a Költségvetési Bizottságban is azért, hogy lesben álljunk, és, a, és ahogy ezt mi Franciaországban hívjuk a költségvetési zsargonban, hogyha itt kiadási fenyegetettségről van szó, vagy kiadási veszélyekről, akkor arra fel legyünk készülve. Nálunk a költségvetési minisztérium állandóan figyelemmel kíséri azt, hogy milyen kockázatai van annak, hogyha bejelentéseket tesznek más minisztériumok, vagy döntéseket hoznak kiadásokra vonatkozóan, tehát olyan bejelentéseket, amelyeknek költségvetési kihatásuk van, és mi ezt veszélynek vagy fenyegetettségnek hívjuk és mi körül vagyunk véve ezekkel, hiszen minden európai tanácsülésen állandóan megvan a kockázata annak, hogy valamilyen minket megrázó bejelentést tesznek. Tudjuk, hogy az Európai Tanácsot nem tudjuk ellenőrizni, sem a munka munkájának előkészítését. Éppen ezért ez olyan probléma, amelyet a parlament illetékes hatóságainak kell kezelniük a Lisszaboni szerződés életbeléptével. Az egyetlen jogi partnere a parlamentnek régen a tanács volt, de most a Lisszaboni szerződéssel ez intézményé válik, és a munkái során egyre több határozatot hoz, nem csak politikai iránymutatást nem csak jogi értelemben, ezek azért politikai értelemben határozatok. Az Európai Tanács egyre gyakrabban összeül, egyre több határozatot hoz, egyre több bejelentést tesz, beleértve olyan területeket is, amelyek a parlament illetékességébe tartoznak az együttdöntés keretében. Meg kell találnunk a módját annak, hogy az Európai Tanácssal tudassuk a véleményünket, a meglátásunkat azért, hogy a tanács úgy hozza meg döntéseit, hogy ismeri a helyzetet, és hogy vállaljon felelősséget. Ma ez nem így van. Meg kell találni a módját annak, hogy a hozzáadott értékünkkel éljünk adott szükséges időben. Minden héten a biztosok a tanácsülésektől függetlenül tárgyalnak külföldi partnerekkel, nemzetközi üléseken vesznek részt. Van Rampai például Washingtonban volt egy konferencián, amelyet Obama elnök hívott össze a nukleáris leszerelésről és a nukleáris terrorizmus elleni harcról. Ott ő nagyon szép beszédet mondott, és elkötelezte magát arra, hogy az EU pénzügyileg is támogatja azokat az erőfeszítéseket, amelyeket bizonyos országok megtehetnek a nukleáris fegyver elterjesztése ellen. Ez érdekes, de azért kicsi meglepő nyilatkozat volt. Most a tárgyalások folynak, ezeket egyébként a bizottság, Európai Bizottság folytatta. Az igazgató azt mondta, hogy tavaly őszóta már tájékoztattak bennünket ezekről a tárgyalásokról. Tudjuk, hogy a tárgyalásoknak mi a tétje, és meglehetősen nagy az egyetértés parlamentünk illetékes szervei részéről a tárgyalásokat illetően, de ez nagy költségvetési kihatásokkal jár, és problémákat vet fel. A koordinátorokkal már szóltunk, már beszéltünk erről, meg kell szervezni magunkat, hatékonyabbnak kell lenni, és napról napra követni kell a folyamatban lévő tárgyalásokat, eljárásokat, nyilatkozatokat, amelyeket költségvetési veszélyként vagy fenyegetésként foghatunk fel hiszen ezeket figyelembe kell venni a munkáinkban, az elmékedéseink, programjaink során, súlyán Lászlónak adom meg a szót. First, uh, my... Köszönöm, elnök úr. Egy kicsit uh, nem emlékeztem a bumerang szóra, elnézést kérek, nem jutott eszembe, amikor az előbb hozzászóltam. De most uh, nincsen semmilyen akadály és semmilyen gát a fejemben. Szeretném kiemelni azt, amit ön mondott. Azt hiszem, hogy ez egy kísérleti projekt, amit én javaslok, még pedig egy olyan projekt, amely azt mondja, hogy ne met mondjunk. Nem megyek bele a részletekbe, de ha az ön által említett rangú tisztviselők ezt is azt gondolják, ha mi az európai pénzt ellenőrzésre engedély nélkül kiadják, és azt gondolják, hogy majd találunk megoldást később, akkor a helyzet nem fog változni. Összevetve az egésszel, ez egy kis ügy. Sajnálatos tény az, hogyha ennyire szigorúak vagyunk, mint én, néhány szegény ország érdekeit nem kívánjuk szolgálni. Európának sok kötelezettsége van. Ezen országok ellen semmi kivetni valóm nincs, az az elképzelés, amit követünk, az helyes, adjunk egyfajta kompenzációt ezeknek az országoknak, de ahogy ezt kezelik, helytelen. Helytelen azért, az önmagyarázata miatt. Engedély nélkül néhány embernek az az elképzelése lenne, hogy ígéreteket tehetnek, fülnek, fának, és belőlünk pedig engedély, tehát engedelmes szolgát kívánnak csinálni. Egy olyan országban, ahol a miniszterelnök több, többséget élvez, ő sincs abban a pozícióban, hogy ígéreteket tegyen, annélkül, hogy a költségvetési hátteret megvizsgálni. Ugye említette a francia példát. És nincsen világos mechanizmus a folyamaton belül most. Tehát mit tehetünk? Nem várok egy egyszerű új javaslatot a bizottság részéről, de Elvárom azt, hogy tárgyalásokat kezdjünk azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehetne megakadályozni az, ezt a furcsa költekezést, hogy ki a, elköltjük a, a jövő év, az N plusz egyedik év pénzét, és ugyanaz a hatóság pedig blokkolja, vagy csökkenti a költségvetést. Ez elfogadhatatlan. Éppen ezért azt gondolom, nagyon fontos kérdés ez. Fontosabb, mint a banán és a nemzetközi szolidaritás. Megoldást szeretnék találni, és a megoldás persze nem csak költségvetési ügyektől függ. A nehézségekre mindig találunk valami megoldást, egy kis pénzt talán találunk, de alapvetően csak akkor, hogyha a valódi tárgyalás kezdődik, az és hatóságok között, amely segítségével ilyesmiket el lehet kerülni. Nem csak az információ fontos, hanem egy előzetes közös döntés, ha van jogunk dönteni ebben. Remélem, hogy a Költségvetési Bizottság ezt a megközelítést támogatja. Keménynek kell lennünk, mert eh, igenis erőteljes bírálatra számíthatunk olyan érvelési mechanizmusokkal, fognak előállni, hogy szükség van a szolidaritásra, és persze ez tény, szolidárisnak kell lennünk, de nem bármi áron. Köszönöm. Merci, monsieur. Köszönöm szépen. Akkor a 23-as napirendi ponthoz érkeztünk, ami egy másik költségvetés módosítás, és amely véleményem szerint megint csak nagyon érdekes elvi természetű problémát vet fel. A bizottság ugyanis azt javasolja, egy szokásos gyakorlat, bevett gyakorlatnak megfelelően, hogy a 2010-es büdzséből 2,3 milliárd marad meg, és hogy ezt adjuk vissza a tagállamoknak. Szeretnék arra emlékeztetni, hogy a múlt év végén volt a tanácssal, kapcsolat, tanácssal egy tárgyalás sorozatunk a 2010-es költségvetéssel kapcsolatban, és akkor ugye erről határoztunk, de úgy gondolom, hogy a jelenlegi kontextusban, ahol óriási nyomás gyakorlatilag ráhelyezkedik a büdzsére, és nincsen mozgásterünk, azért mégiscsak egy kisé meglepő, hogy finoman fogalmazzak, hogy gyakorlatilag automatikusan kell visszaadnunk ezt a pénzt. És itt visszacsatlakoznék a mai délelőttünk első feléhez, mert például a globalizációs kiigazítási alap nagyon nehéz időket élt meg az elején, de mégis most helyes úton jár, és finanszírozási problémák fogják ezt követni. Nagyon sajnálatosnak tartjuk, és megállapítjuk, hogy a globalizációs alap gyakorlatilag minden egyes alkalommal a szociális alapból került ki, és ugyanakkor minden évben több milliárd dos többletünk van, amely a strukturális alapokból érkezik, és amelyet vissza kell adnunk a tagállamoknak. Hát ezért ez kisé problematikus, több tagunk is foglalkozik ezekkel a kérdésekkel jelentéstevőként. Megpróbálják azt körüljárni, hogy hogy lehet jobban felhasználni az összegeken, hogy jobban közelítsük a valósághoz a helyzetet. És aztán ezzel kapcsolatban még egy kérdés is felmerül, vagyis szükséges-e az, hogy a teljes töbletet minden egyes év végén visszautaljuk a tagállamoknak. Mert ezzel gyakorlatilag az történik, hogy a szakbizottságunk az Európai Unió költségvetését megszavazza, de ez egy virtuális büdzsé, teljes mértékben távol áll attól, ami aztán a valóságban megvalósul. A parlamentben, minden országban kínos viták alakulnak ki az európai politikákról, mindenki, azt, mindenki azon sajnálkozik, hogy túl sokat fizet be az európai kasszába, de hát itt ugye a valóság egészen más, mint az eredeti befizetés, az év elejé befizetés. Úgyhogy a jelentéstevő nem tudom, hogy mit gondol mindenről. Azonban, amennyiben jogilag van rá lehetőségünk, hogy más javaslatokat tegyünk a többlet felhasználását illetőleg, akkor én készen állok arra, hogy a Költségvetési Bizottságon belül egy új vitát nyissunk arról, hogy nekünk is kialakuljon a doktrinánk erről a kérdésről, amely egyre fontosabb, fontosabbá válik itt Európában. Jelentéstevő úr. Köszönöm, elnök úr. Szom két részre bomlik. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy évek óta rendszeres gyakorlatról van szó. Tehát tulajdonképpen minimális vitával szoktuk ezt a kérdést lezárni, és valahány eh, milliárdot, néha sokat, néha keveset visszaküldünk. Ennyi, hiszen nincs jogi lehetőségünk pénzek tartalékolására. De ahogy elnök úr fölvezette a, az egész kérdést, valóban egy új helyzethez érkeztünk el. Az új helyzet pedig éppen a globalizációs alap körül van, ahol világosan látni lehet, a ma délelőtti vita is tulajdonképpen ezt alátámasztotta, hogy ha már egyszer kinyitottuk ezt a szelencét, a globalizációs alap keretén belül való támogatást különféle bajba jutott területeknek, akkor a gazdasági krízis utáni és alatti helyzetben az erre való igények ugrásszerű megnövekedésével számolhatunk. És ezek a más területeken megmaradt pénzek tulajdonképpen e, alkalmasak, hiszen az egész globalizációs alap, mint virtuális alap úgy született meg, hogy a megmaradt pénzekből egy 500 milliónyit erre eleve rászántunk. Ezt eh, lehet, és úgy néz ki, hogy szükséges is bővíteni megfelelő jogalap megteremtésével. Ezt a jogalapot mi nem tudjuk megteremteni most, tehát én nem nagyon hiszem, vitázhatunk egy jó nagyot ennek a, a pár milliárdnak a vissza vagy nem visszaküldéséről, de végül nem hiszem, hogy ezt nem kellene visszaküldenünk. Csak kihasználjuk ezt az alkalmat arra, hogy az egész kérdést egy kicsit jobban rendbe tegyük. Ez nagyjából ugyanaz a logika, mint az előző napi rendi pontnál volt, egy konkrét ügyet kihasználunk arra, hogy javítsuk az egész eljárási folyamatot. Ugye ezek a maradvány pénzek ráadásul sok esetben és sajnálatosan, és mondhatni elfogadhatatlan módon a strukturális alapokból származnak. Miért mondom, hogy elfogadhatatlan módon? Mert a bizottság úgy állítja össze a költségvetést, hogy a tagállamok igényeit teszi be a strukturális alapok tervezésekor. És akkor ugyanezek a tagállamok az általuk beterjesztett igényeket képtelenek megfelelő módon implementálni. Ez bizony alapvető tervezési hiba. A másik forrás, ami szokott lenni, az természetes, az piaci kérdés a mezőgazdaság területéről. Mindnyájan egyetértünk avval, hogy megfelelő mozgásteret kell biztosítani az agrár területen annak érdekében, hogy az előre nem látható piaci árak okozta kiadásokra legyen fedezet, de ha nem a rosszabbik verzió jön, hanem a jobbik verzió, akkor itt is maradnak pénzek. Emlékeztetnék, hogy ebből finanszíroztuk a Galileo jelentős részét, és akkor mindenki megesküdött, hogy ez kivételes, és nem lesz belőle rendszer. Aztán minden évben újabb meg újabb ötletek jönnek, és lassacskán rendszerré válik. Ezért jó lenne, ha nem adhok ötletekkel döntenénk a maradvány pénzekről, hanem egyrészt tovább sürgetnénk minden létező fórumon, hogy ne legyenek maradványpénzek, legyen jobb a tervezés, de nem is annyira a tervezés, mint a végrehajtás. Másrészt, ahol szükségszerűen maradnak maradványpénzek, mint például a mezőgazdaságnál, akkor erre legyen meg egy kialakult rendszer, nem biztos, hogy a jelenlegi megoldás, ez a vissza a tagállamoknak gondolkodás, ez helyén való a megváltozott körülmények között. Tehát én egyetértek avval, hogy törjük a fejünket, legyenek javaslatok, de a végén abba nem nagyon szívesen lennék partner, hogy ezt a mostani javaslatnak a, a sorsát valami fajta jégszekrénybe rakással intézzük el mert előbb-utóbb ezt a pénzt vissza kell fizessük a tagállamoknak. Eh Köszönöm szépen. Ez egy fontos vita. Nézzük meg a jogi vetületeit is, és próbáljuk meg az ilyen költségvetési módosítási szakaszokra jobban odahatni. Vitassuk meg azt is, hogy mikor kívánjuk ezt megtenni legyenek kemény határidők. Miről van itt pontosan szó? Hogyha elutasítjuk a költségvetés módosítást, akkor ez a pénz másra nem fog tudni hatni, nem tudjuk ezt a tovább továbbvinni a következő évekre. Úgyhogy a következő kérdés merül fel a mi szempontunkból. Vajon a költségvetés módosítást kihasználhatjuk-e példaként azért, hogy politikai értelemben pedagógiai feladatokat végezzünk, és bemutassuk a tanács felé azt, hogy mit is szeretnénk, és hogy hogy lehetne felhasználni ezeket a töbleteket, mert hogyha közösségi politikákra használjuk, fel ezeket az összegeket, azzal nem fogjuk csökkenteni a tagállamok be fizetéseit, de ugyanakkor hát persze, hát a előre nem várt hirtelen visszautalásokat nyilván csökkenteni fogjuk. A 20-as napi rendi ponttal kapcsolatban kicsit gyorsan elintéztük ezt. Manka úrra vonatkozott ez a téma, itt csak információs jelleggel el kellene mondanom azt, hogy megérkezett a kettes számú költségvetés módosítás, amely a Régiók Bizottságára, illetve a Gazdasági és Szociális Bizottságra vonatkozik. Ez igazából egy plusz információ, ez a dokumentum, amelyet a Régiók Bizottsága bocsátott a rendelkezésünkre. Ezt egyébként hozzá csatoltuk az önök dossziéjához. Utolsó napi rendi pont, Szilvesztris úr témájával nem foglalkoztunk tegnap, de sajnos nagyon rövid az időnk, úgyhogy egy percben próbálja meg összefoglalni. Csak szerettem volna arról tájékoztatni mindenkit, hogy Strasbourgban milyen ülésre került sor 2010 kommunikációs politikai prioritások tekintetében. De hát sajnos a vulkán kitörés azért megtizedelte a résztvevők számát, úgyhogy nagyon kevesen voltunk ott. Úgyhogy röviden megpróbálom ismertetni, hogy miről esett ott szó. Vivian Redding asszony ott volt, valamint a tanács részéről a spanyol államtitkár Garrido López úr érkezett meg. És aztán a belga elnökségtől is Oliver Castel úr jelen volt. Itt igazából nem a költségvetésről volt szó, kommunikáció költségvetéséről, de mégiscsak nagyon hasznos volt ez az ülés, mert négy olyan prioritást jelölt meg a bizottság, amely a parlamenttel szemben vállalt kötelezettségeknek megfelelően az Európai Bizottság prioritásait képezi. Tehát március 31-én több éves prioritásokat fogadott el. Egy az európai piac, a szociális piacgazdaság előmozdítása, a gazdaságból való kilá, válságból való kilábalás, külső program és az Európai Unió eszközeinek megreformálása. Nézzük, hogy a 2010-re vonatkozó kommunikációs politika prioritásai mit is mutatnak. Először is a gazdasági fellendülést, a gazdasági növekedést kellene támogatni a kommunikáción keresztül is, ugyanis 52%-a az európai polgároknak a munkahelye elvesztésétől fél. Tehát oda kellene figyelni arra, hogy ezekre a kérdésekre Európa hogyan kíván választ adni, aztán ott van ugye a stabilitás, amelyet az euró ad, az egységes piac, az Európai Unió versenyképessége a világban, a bankfelügyeleti rendszer és a 2020-ra vonatkozó intelligens növekedésre vonatkozó stratégia. Tehát ezeket kellene kommunikálni a közvélemény felé, aztán a Lisszaboni szerződést is el kell magyarázni a közvéleménynek egyszerű szavakkal, konkrétan, hogy pontosan ennek milyen ö, hatásai lesznek az átlagember életére. Azután gyakorlati példákon keresztül kellene ezt bemutatni, hogy Európa hogy lesz hatékonyabb, demokratikusabb és képviseleti demokrácia hogyan fog megvalósulni Európában. Fontos az is, hogy a Lisszaboni szerződés által bevezetett reformokat meg tudjuk magyarázni a közvéleménynek a különböző tagállamokban, különböző módon, hiszen minden országban más érzékeny pontokra kell odafigyelnünk. És aztán még fontos az is, hogy tegnap itt kellett volna lennem, de nem voltam itt, Úgyhogy elnézést, hogy tegnap nem tudtam itt lenni, és ma pedig hosszasan beszélek, de mégiscsak még fontos téma a klíma és az energia, hiszen Helga Trüppel és nagyon sok európai polgár őt követve az energiakérdésekért aggódik, és úgy gondolja, hogy az európai iparág nem tesz eleget annak érdekében, hogy a klímaváltozás megakadályozható legyen. Úgyhogy figyelemfelkeltő kampányokra van szükség, főként a Kopenhágai konferencia utó ö, szeleként. Fontos az, hogy rámutassunk arra, hogy a fejlődő világban is az alacsony széndiokszid kibocsátású gazdaságokra való átállás kérdését kell támogatnunk. Tehát energia, klíma, az alacsony szén felhasználású iparra való áttérés. Szerintünk az egész Európai Parlamenti és Tanácsi büdzsét fel kellene használnunk arra, a kommunikációs büdzsére gondolok, hogy erre a kérdésre fókuszáljunk. Akár hányszor hazatérek Dél-Olaszországban, mindig azt mondják nekem az emberek, hogy elkép, hogy ez egyszerűen elképesztő, hogy minden egyes hónapban elutaznak Strasbourgba, Brüsszelből, és azt kell nekik mondjam, hogy igen, ezt meg kell tennünk, és pedig ez nagyon-nagyon rossz hatással van a környezetre is. Egyszerűen nem tudok erre mást válaszolni, és szégyellem magam a választópolgáraim előtt. Ott vannak ugye a szerződések, ezek olyanok, mintha dogmák lennének, ezeket nem lehet megvalósítani, de most azért talán valamit sikerült elérni ebben a tekintetben. Kommunikációs politika szempontjából olyan, olyan ö, csoportokra kell odafigyelnünk, amelyek ö, például a fiatalok vagy a nők, akik ö, kevésbé vannak helyzetben, és fontos lenne az is, hogy a helyi kommunikációt erősítsük, javítsuk,